Eh, kérem szépen, kedves kollégák, foglaljanak helyet, hogy el tudjuk kezdeni az ülést, a mai ülést. Mm, miután az állásfoglalásról szóló szavazás, amely az Albánia integrációs folyamatáról szól, nagyon szépen kérem önöket, foglaljanak, kérem szépen helyet. Most a szavazás, a szavazókártyát kérjük szépen helyezzék a szavazó készülékbe, hogy megnézzük, hogy működik-e a rendszer. És eh, ha esetleg elfelejtették a szavazókártyát, kérem szépen gondoskodjanak róla, hogy elhozzák önöknek. Kérem szépen helyezzék el a szavazókártyát, Kérem szépen, akkor egy próba szavazást fogunk most végrehajtani, hogy ellenőrizzük a készülékek működését. Kérem szépen nyomjanak meg egy tetszőleges gombot. Akkor megnyitom a próbaszavazást. Aztán 39, 49 szavazókártya, 30 leadott szavazás. Van-e valaki, aki azt szeretné jelezni, hogy nem működik a kártya? Oma Rajten képviselő asszony, mi a helyzet önnél? A technikai szolgálat segítségére lesz majd talán. Nagyon sok kolléga van, aki bedugta a kártyát, de nem szavazott. De szerintem elkezdhetjük azért a munkát. Jó. Most akkor megkezdjük a szavazást, méghozzá az Albánia állásfoglalásról, az egyes bekezdés, nyolcas módosító, mellette Kérem szépen készfeltartásra jelezzék. Ellene tartózkodás elfogadva. 9-es, két részben, 9 per 1-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Tízes módosító mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kompromisszus indítvány mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ezzel a 20-as 20 per 2 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 21-es. Tartozkodás elfogadva. 22-es. Ellene. Tartozkodás elfogadva. 23-as. Csak addig, hogy demokratikus választások ellene tartózkodás elutasítva. 24-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 26-os, két részben, mellette, első rész mellett, ellene. Azt mondanám, hogy elutasítva. A második rész, Akkor ellenőrizzük, jó, rendben. Akkor a elektronikus szavazást megnyitottam, a 26-osról. A szavazást megnyitom. Negyvenkilenc. leadott szavazat, a szavazás bezárom. 21 ellene, 23 mellette, Hat tartózkodás elfogadva. A második rész okafogyottá válik, mert elfogadtuk a 27-es. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Az egyes szobali módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 31-es mellette. A 29-esről nem szavaztunk. A 31-esről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 46-os ellene tartózkodás elutasítva. 47-es mellette eleme tartózkodás elfogadva. 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Negyvenkilences. 49-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 50-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 51-es, két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Második rész, mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 53-os mellette, ellene tartózkodás Elnézést, nem jól láttam. Ellenőrizok akkor az 52-es elektronikusan. Az elektronikus szavazást megnyitom, az 51-esről. A szavazást lezárom. 17 nem, 23 igen elfogadva. 53-as tartózkodás elfogadva. Kérem szépen, hogy az 54-esnél jelezik mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 55-ös. Ellenőrizzük az 54-est elektronikusan. Kérem szépen, hogy jelezzék. Különben nem látom jól. 55-ös, 55 leadott szavazat, szavazás le, zárom. 40, igen, 11 nem elfogadva. 55-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 56-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 57-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 59-es. 59-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 60-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 62-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 73-as mellette, ellene, Ellenőrizzük inkább a 73-ast. A szavazás megnyitom. A szavazás lezárom. 27, nem 24. Igen, elutasítva. 74-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 75-ös mellette. Ellene tartózkodás elfogadva, 76-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 77-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 78-as mellette, ellene. Ezt ellenőrizzük elektronikusan. A 78 asra megnyitom a szolgálatot. szavazást lezárom. Ha 21 nem, 31 igen, elfogadva. Huszonegy nem, 31 igen szavazat. Zöldebb. 78-as. 79-es, bocsánat, a 79-es elfogadtuk. 80-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 81-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 82-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 83-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 84-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 6-os kompromisszum mellette ellene A hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 79-es <clears throat> szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 94-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 95-ös Azt kérték, hogy a 9394-est ellenőrizzük. Megnyitom. Azt mondja, hogy 50... 6, 53 leadott szavazat, 25 igen, 28 nem, elutasítva. 95-ös. mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. Három, öt, 54 leadott szavazatból 26 igen, 25 nem elfogadva. Tehát 27 igen, de továbbra is elfogadtuk gyakorlatilag. Százas mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 102-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 98-as. Nem. Okafogyottá válik. 9-es kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 105-ös. Mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítva mondanám. 106-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 108, nem, akkor fogyott a válik, 109. Két részben, 109 per 1 mellette, ellenem, tartózkodás, szerintem elutasítva, de ellenőrizzük akkor a 109 per 1-est. A szavazást megnyitom. 55 leadott szavazatból. Nézzük meg, hogy a szavazást bezárom. 22 nem, 33 igen, elfogadva. 192 mellette, ellene, elutasítva. 110 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 111 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 112 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 114-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva, elnézést 3-as, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 4-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, ötös, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, hatos, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, hetes, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, egyes, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Elektronikus záró, záró szavazás az egész állásfoglalásról, a szavazást megnyitom. egy kártya van, hatvan leadott szavazat, a szavazást lezárom. 60 leadott szavazat, 59 igen, egy nem. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Az állásolást elfogadtuk. Komplimenti a relatore. Gratulálok az előadónak. Következő szavazás. Integrációs folyamat Koszovóban, állásfoglalás. 30-as módosítás mellette ellene tartózkodik, elutasítva. A következő, a 31-es három külön részben szavazunk erről. Első rész, mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Második rész, mellette ellene tartózkodik elutasítva, a harmadik rész mellette ellene tartózkodik elutasítva. 32 egyértelmű volt. 32-es, 33-as mellette ellene tartózkodik elutasítva. 34-es az összes részére együttesen szavazunk mellette ellene. Elektronikus szavazás a 34-esről. Együtt, az egészről együtt szavazunk. Három rész, de egybe tartozik, egyben szavazunk. 63 kártya van. 62-en szavaztak, lezárom a szavazást. 26 mellette, 35 plusz 1, 36 el lett utasítva, 35-ös mellette ellene tartózkodik, szerintem elutasítva. 35-ös, megnyitom a szavazást a 35-ösről. Megnyitottam a szavazást a 35-ösről. 63. 61-en szavaztak, lezárom a szavazást, 31-en mellette, 27-en ellene, elfogadva. 36-os mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva, 37-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva, 38-as mellette, ellene tartózkodik elutasítva. 39-es. Szeretne hozzászólni? Tessék. Elnök úr, a néppártnál problémák vannak a szavazá, szavazólistával. Folyamatosan hallom a, azt, hogy kata, ami azt jelenti, hogy ellene. Nem tudom követni a szavazást. A néppárt részéről mindig mikrofonon kívüli hozzászólásokat hallok, és ez nagyon zavar a szavazás közben. Igen, koncentrálni kell, és ehhez csöndre van szükség a teremben. Ezért kérem a kollégákat, hogy a szavazást, a szavazás irányítását csak a kézzel, új hüvelykúja fölfelé, hüvelykúja lefelé jelezzék, és ne tegyenek megjegyzéseket. 40-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 41-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 42-es több részből van, de egyben szavazunk. Mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 43-as itt is több részből áll a módosítás, de egyben szavazunk mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 44-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 45 mellette, ellene tartózkodik. Nem vagyok biztos benne, hogy el lett utasítva, úgyhogy megnyitom a szavazást a 45-ösről. Nem Két részből áll, mondja az elnök. Az én szavazó listámon ez két részből áll, mondja az elnök. Egyben szavazunk. 63-an szavaztak, illetve 62-en szavaztak 63 kártyával, lezárom. 33-29 átment. 46-os mellette, ellene, tartózkodik elutasítva, 47-es mellette, ellene tartózkodik elutasítva 48 mellette ellene tartózkodik elutasítva 49-es három részből áll első rész mellette ellene itt elektronikusan kell szavaznunk 49-es első rész megnyitom a szavazást Elektronikus szavazás. 49-es első része 64 kártyából 63-an szavaztak, lezárom 28-34 el lett utasítva második rész, mellette ellene tartózkodik elutasítva, harmadik rész mellette ellene tartózkodik elutasítva, 50-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 51-es, itt is egyben szavazunk az egészről mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 52-53 mellette, ellene Nem látom. Egyértelműen elektronikusan szavazunk 52-es, 53-as. Kérem, szavazzanak. 52-es, 53-as, elektronikus szavazás. 64 kártya, 62 szavazott. lezárom a szavazást. 28 ellene, 31 mellette átment. 54-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 55 mellette E, ellene tartózkodik, elutasítva. 56-os 56-os mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 57-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva, 58-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva, 59-es egyben az egész, mellette, ellene, tartaszkodik, elutasítva. 60-as mellette, ellene, tartaszkodik, elutasítva. 62-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 63 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 61-es egyben szavazunk az egészről, mellette, ellene, tartozkodik. Szerintem elfogadtuk, de leellenőrizhetjük. 61-es elektronikus szavazás, megnyitom. egy kártya, 61-62 szavazat, lezárom a szavazást. 30-an ellene, 29-en mellette. Úgyhogy néhány szavazattal, de nem ment át. 64-es mellette ellene tartózkodik elfogadva. 65 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 66-os mellette ellene tartózkodik elfogadva. Nem elnézést, elutasítva. Jól láttam, csak rosszul mondtam. El van utasítva a 66-os, 67-es. Jó, akkor a 66-osnál 66-ost elektronikusan leellenőrizzük. 66-os módosítóról megnyitom a szavazást. 66-os. 66-os. Hatvannégyen szavaztak, nem, 64 kártya van, 63-an szavaztak, 44-en voltak ellene, 19-en mellette, úgyhogy el lett utasítva. 67-es mellette ellene tartózkodik elfogadva. 68 mellette ellene tartózkodik elfogadva. 69 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 70-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 71 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 72-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 73 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 74-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 75-ös és 106-os két részben, első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadva, második rész mellette ellene, itt nem egyértelmű, második rész, tehát 75-106-os második rész elektronikus szavazás, 64 kártya, 60 egy szavazat, 62, lezárom a szavazást. 34-28 el lett utasítva. 29-en voltak mellette, mindegy. 76-os mellette, ellene tartozkodik, elutasítva. 77-es mellette, ellene tartozkodik, elutasítva. 78 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 79 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 80-as mellette ellene tartózkodik elutasítva, 81-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 82 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 83 mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 84-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 85-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 86 mellette ellene nem egyértelmű elektronikus szavazás, 86-os, megnyitom a szavazást. négy kártya, 63 szavazat, lezárom a szavazást. 30-an ellene, 33-an mellette, elfogadva. 87-es mellette, ez a három oka fogyott, úgyhogy a 89-es következik. Több részből van, de több részből áll, de egyben szavazunk mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 90-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik elfogadva, 97-es mellette ellene tartózkodik elfogadva, 98 mellette ellene tartózkodik elfogadva, 99 két részből áll, első rész mellette ellene tartózkodik elutasítva, második rész mellette ellene tartózkodik elutasítva, 100-ast visszavonták, 101-es mellette ellene tartózkodik elfogadva, 102-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 103 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 104-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadva, 112 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 113 mellette ellene tartózkodik elfogadva, 114 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 115-ös mellette nem tévedtem. A 113-ast elfogadtuk, úgyhogy a 115-ös fogyott, 116-os következik, mellette 116-os mellett ellene tartozkodik, elutasítva. 117-es két részből áll, első rész mellette ellene tartozkodik elutasítva, második rész a 117-esnek mellette ellene tartózkodik. Szerintem elfogadtuk, de nem egyértelmű. 117 második rész. Megnyitom a szavazást. 64 kártya. 62-en szavaztak, lezárom. 20 ellene, 40 mellett, teljesen egyértelműen megszavazták, csak nem emelték föl rendesen a kezüket, és csak véletlen gondoltam én is, úgyhogy el lett fogadva. 118 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 119 mellette ellene tartózkodik elfogadva, okafogyottal, illetve visszavonták a 120-as, 121-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, szóbeli módosítás mellette ellene tartózkodik elfogadva, 122 mellette ellene tartózkodik elfogadva, 123-as mellette ellene elektronikus szavazás már nem egyértelmű. 123 elektronikus szavazást megnyitom. Megnyitom a szavazást. 64 kártya, 62-en szavaztak, lezárom a szavazást, 28-an ellene, 34-en mellette elfogadtuk. 124 mellette ellene, tartaszkodik elfogadva. 125 mellette ellene, tartaszkodik elutasítva. 126-os mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 127-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 128 es két részből áll, első rész mellette ellene tartózkodik elfogadva, mm, elutasítva, második rész mellette ellene ellenőriznünk kell. 128 második rész elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. 64 kártya, 63 szavazat, lezárom a szavazást, 22-41, úgyhogy átment elfogadva. 129-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 130 es mellette, ellene, tartózkodik elfogadva, ha 131 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 132-es mellette ellene tartózkodik elfogadva, 133-as mellette ellene tartózkodik elutasítva, 134-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, második szóbeli módosítás mellette ellene tartózkodik elfogadva, 135-ös mellette ellene tartózkodik elfogadva, 138 ta- mellette ellene tartózkodik elfogadva, 136-os és 160-as mellette ellene tartózkodik elfogadva, 137-es mellette ellene tartózkodik elfogadva, Visszavonták a 139-est és a 140-est, úgyhogy a 141-es következik mellette. Ellene. Nem jól látom, elnézést. Nem emelik fel a kezüket rendesen. 141-es, megnyitom a szavazást. 64 kártya, 63 szavazat, lezárom a szavazást. 17-en ellene, 45-en mellette. Teljesen egyértelmű, de nem láttam a fölemelt kezeket. Átment. 142-es mellette. Ellene. tartozkodik, Elutasítva. 143-as mellette. Azt kérik, hogy legyen elektronikus szavazás a 142-esről. 142. Megnyitom a szavazást. 64 kártya, 63 szavazat, lezárom a szavazást, 40-en ellene, 23-an mellette, elutasítva. 143-as mellette ellene, tartózkodik elfogadva. 144-es mellette ellene, tartózkodik elutasítva. 145-ös mellette ellene, tartózkodik elfogadva, 146-os mellette ellene tartózkodik, elutasítva, 147-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva, 148-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva, 149-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva, 100 fel 49-es, megnyitom az elektronikus szavazást. 149. 64 kártya, 62 szavazat, lezárom a szavazást. 33-an ellene, 28-an, 34 ellene, 28 mellette, elutasítva. 150-es mellette, ellene, tartózkodik elutasítva, 151 mellette ellene tartózkodik elfogadva, 152 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 153-as, 154-es, 155-ös egyforma módosítók mellette ellene tartózkodik elutasítva, 156-os egyértelmű volt, de hát 153, 154, 155 elektronikus szavazás. négy kártya. 61 szavazott, Lezárom a szavazást. 42-en ellene, 18-an mellette. Hát látják, elutasítva. 156. 156-os. Mellette ellene tartózkodik elfogadva, 157-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 158-as mellette ellene tartózkodik elfogadva, 159-es mellette ellene tartózkodik elfogadva, 161-es mellette ellene tartózkodik. A 136-ost elfogadtuk, ezért a 161-es okafogyott, elnézést, kicsit lassabban fogok haladni. 162, 163, 164 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 165-ös részekben szavazunk, első rész mellette ellene tartózkodik elutasítva. Második rész mellette ellene tartózkodik elfogadva. 166-os mellette ellene tartózkodik elfogadva. 167-es mellette ellene tartózkodik elutasítva. 168-as mellette ellene tartózkodik elutasítva preambulum, A preambulum 17-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 18-as mellette ellene tartózkodik elfogadva. 19-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 20-as 19-est elfogadtuk, nem? Elutasítottuk, úgyhogy a 20-asról szavazunk. 20-as mellette ellene tartózkodik elutasítva. 21-es mellette ellene tartózkodik elutasítva. 22-es nem, a 21-esről elektronikusan szavazunk. 21-es, megnyitom a szavazást. Egyetemű volt. 21-es. Néha muszáj ellenőrizni a szavazást. Lezárom a szavazást. 46-12 ellenével elutasítva. 22-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 23-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 24-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 25-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 26-os mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Inkább el lett fogadva, mint nem, de jó, 26-os elektronikus szavazás. 63 kártya, 62-en szavaztak, lezárom a szavazást. 16.42 elfogadva. 26-os mellette. 27-es részekben szavazunk. Első rész. Mellette ellene elutasítva. Második rész mellette ellene elutasítva, 28-as mellette ellene. Én ezt ellenőrizném. Szá- a 28-as megnyitom az elektronikus szavazást. Hatvanhárom kártya, 61-en szavaztak. Lezárom a szavazást. 26, 7-en ellene, 34 mellett el lett fogadva, 29-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 1-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 2-es mellette ellene elektronikus szavazás, a kettes módosítóról. 63 kártya, 62-en szavaztak, lezárom a szavazást. 27-en ellene, 33 a mellette elfogadva. Hármas módosítás mellette, ellene, tartózkodik elutasítva. Négyes mellette, ellene, tartózkodik elutasítva visszavonták az 5-ös, 6-os, 7-es, 8-asról szavazunk mellette ellene, tartózkodik, elutasítva. Részekre osztott szavazás a 9-esről első rész mellette ellene. Kilences első rész elektronikus ellenőrző szavazás. Megnyitom a szavazást. 63 kártya, 61 szavazás, szavazat, lezárom a szavazást. 28-28. Második része a 9-esnek mellette ellene tartozkodik elutasítva. 10-es mellette ellene tartózkodik elutasítva. 11-es mellette ellene tartózkodik. Szerintem elfogadva. 12-es mellette ellene tartózkodik elutasítva. 13-as mellette ellene tartózkodik elutasítva. 14-es mellette ellene tartozkodik elutasítva, 15-ös, 16-os. Igen, el, elfogadva rosszul mondtam, de jól emelték fel a kezüket. 15-16-os mellette ellene elutasítva. Elektronikus végső szavazás, megnyitom a szavazást. 63 kártya, 61-en szavaztak, lezárom a szavazást. 14-45, tehát átment. 46 a nem működő gépekkel együtt. Gratulálok az előadónak, elfogadtuk. izlandi szavazás. Szóbeli módosító, hármas szóbeli <laughs> módosítás mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Négyes szóbeli módosítás mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 13-as módosító mellette ellene tartózkodik elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodik elutasítva. 16-os okafogyó, 17-es mellette ellene tartózkodik elutasítva. 1-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadva. 21-es mellette ellene. Elektronikus szavazás már nem egyértelmű. 21-es, megnyitom a szavazást. Hatvan kártya, 57-en szavaztak, lezárom a szavazást. 34 ellene, 22 mellette elutasítva, 22-es mellette ellene tartózkodik elutasítva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. 27-es mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. 28-as mellette, ellene, tartózkodik elutasítva. 29-es mellette, ellene, tartózkodik elutasítva, 30-as, mellette, ellene, tartózkodik elfogadva, 3-as kompromisszumos módosító, három rész, első rész, mellette, ellene, tartózkodik elfogadva, második rész, mellette, ellene, tartózkodik elfogadva, nem értenek egyet. Megnyitom az elektronikus szavazást. A hármas kompromisszumos módosító második részéről megnyitom a szavazást. 59 kártya, 56 szavazat. Lezárom a szavazást. Elutasítva 30-27 arányban. 31-es módosító 31-esről szavazunk. Akkor a 37-es következik, mert a 3-as kompromisszumos módosító első részét elfogadtuk. Mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 38-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 4-es kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadva. Hatos mellette ellene tartózkodik elfogadva. 45-ös módosító mellette ellene szerintem elutasítva. 46-os mellette ellene ködik elutasítva, 47-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 48-as mellette ellene tartózkodik elutasítva, 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadva, 8-as kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik elfogadva, Kettes, brokféle mellette, ellene, tartozkodik elfogadva. Hármas mellette, ellene, tartozkodik elutasítva. Négyes, mellette, ellene, elutasítva. Ötös mellette, ellene, tartozkodik elfogadva. Hetes mellette, ellene, tartózkodik elutasítva, 8-as mellette ellene tartózkodik elfogadva, 9-es mellette ellene tartózkodik elfogadva, 10-es mellette ellene tartózkodik elfogadva, 11-es mellette ellene tartózkodik elfogadva, 1-es szóbeli módosító mellette ellene tartózkodik elfogadva, 1-es módosító mellette Ja, el van fogadva, illetve elfogadtuk a szóbeli módosítót, úgyhogy a kertes szóbeli módosítóról szavazunk, mellette ellene tartozkodik elfogadva. Elektronikus végső szavazás, megnyitom a szavazást. 56 kártya, 54 szavazat. Lezárom a szavazást. Egy ellenszavazat, nulla tartózkodás, tartoz... gratulálok az előadónak, elfogadtuk az állásfoglalást. Utolsó szavazás, a műholdas rendszerek, egyes és egyes módosító visszavonták a hármast is, úgyhogy első szóbeli módosító mellette ellene tartózkodik elfogadva. Kettes szóbeli módosító mellette ellene tartózkodik elutasítva. Hetes bekeltés, négyes módosító mellette ellene tartózkodik elutasítva. Ötös módosító mellette ellene tartózkodik elfogadva. Hatos mellette ellene tartózkodik elutasítva. Hetes mellette ellene tartózkodik elutasítva, nyolcas mellette ellene tartózkodik elfogadva, tízes mellette ellene kilences, tízest mondtam, bocsánat, mondja az elnök, kilencesről szavazunk mellette, ellene tartózkodik elutasítva, tízes mellette ellene tartózkodik elfogadva, Végső elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. Ötvenhat kártya. 53-an szavaztak, plusz Oman Wrighten, aki mellette szavaz. Elnök úr, időben kezdtük a szavazást, és nagyon hatékonyan, gyorsan vezette le, azt gratulálok önnek. Köszönöm. Néha kellemes ilyen bókokat kapni egy kedves hölgytől. 50-en szavaztak, 40, illetve na jó, 3-41-es szaszkodással átment. Gratulálok az előadónak. A szavazás részét lezártuk az ülésnek, néhány perc szünet, három perc múlva folytatjuk az ülést.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 Bene, va bene allora. Eh, cari colleghi, possiamo... Kedves kollégák, eh, kérek mindenkit foglaljon helyet, és eh, kezdjük is meg Mingarelli úr meghallgatását, Európai Bizottság eh, funkcionáriusa, és ő többek közt ő a felelőse a mediterrán országoknak, a mediterrán területeknek. Tájékoztatást fog adni nekünk a, általánosságban a Líbiával kialakított kapcsolatunkról. Hogy tudják, Líbia nem vesz részt a szomszédsági politikában, úgyhogy különleges a státusza. A találkozónk igazából folytatása 2009. szeptemberi és 2010. januári ülésünknek rendszeresen tájékoztatást kapunk, és feladatunk is tájékozódni, és szívesen osztjuk ezt a felelősséget, nagy figyelemmel követtük a tárgyalások folyamatát, és nagyon is tudatosan szeretnénk azt garantálni, hogy a feltételek, főleg emberi jogi szempontból teljesüljenek, és ezeket tiszteletben tartják. Köszöntet szeretnék mondani Panciere kollégának, aki megszervezte a mai találkozót. Ő a Magreb országok kapcsolatos EU delegációnak a vezetője. Nem is akarom tovább rabolni az időt a meghallgatástól és a vitától és átadom a szót Mingarelli úrnak. Kérem, hogy tájékoztasson minket. Öné a szó, Mingarelli úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a negyedik alkalom, hogy lehetőséget kapok arra, hogy elmondjam, hogy mi a helyzet az Európai Unió és Líbia közötti keret megállapodással. Köszönöm szépen, hogy meghívták a bizottság munkatársait és jó magamat, hogy megosszam önökkel, hogy milyen eredményeket értünk el, és milyen nehézségekkel nézünk szembe ezen gyakorlat közben. Természetesen folytatjuk a tárgyalások során, tovább is az önök rendelkezésre fogunk állni, és beszámolunk önöknek, elmondjuk, hogy milyen nehézségek merülnek fel, szeretnénk megtudni az önök véleményét, meghallgatjuk az önök tanácsát, arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet felülemelkedni ezeken a problémákon ami a 218-as cikkeit illeti az illetékes szerződésben, amely kötelezővé teszi a bizottság számára, hogy minél nagyobb mértékben vonja be a tárgyalásokba az Európai Parlamentet a megállapodás előkészítése során. Mint tudják, megkaptuk a keretegyezmény megtárgyalására vonatkozó mandátumot 2008-ban, és a tárgyalásokat 2008. novemberében kezdtük meg. 2008. novembere és 2010. júniusa között ma 7 ülést tartottunk, 7 tárgyalási fordulót, Tripoliban, illetve Brüsszelben felváltva, és június 8-án, 9-én volt a hetedik tárgyalási ülésünk Tripoliban, Líbiában. Hol is állunk a tárgyalások során? Mostanáig Átmenetileg lezártunk három fejezetet a jövőbeli megállapodásban. Három lezárt terület, az általános elvek, amelyek megalapozzák a kapcsolatainkat, a pénzügyi együttműködés, azaz milyen eszközökkel állunk, milyen eszközökkel lehet felszerelkezünk annak érdekében, hogy a pénzügyi, technikai megállapodást megvalósítsuk, együttműködést. A harmadik elem az intézményi általános elem, ez azt jelenti, hogy megállapodtunk abban, hogy milyen intézményi felépítménye lesz ennek a jövőbeli megállapodásnak. Ideiglenesen lezártuk a tárgyalásokat ezen a három területen, ebben a három fejezetben. A hetedik ülésen minden fejezetet elővettünk, kivéve a három már említett átmenetileg lezárt fejezetet. Beszéltünk a kereskedelemről és a szabályozási megállapodásokról, sajnos még nem tudtunk egy szövegtervezetet a libiai barátaink elé terjeszteni. Az illetékes kollégáink még dolgoznak ezen a szövegen, még jóváhagyásra válnak a tagállamok részéről, a szöveg jóváhagyására. Aztán egy hetet töltünk, ugye töltöttünk Líbiában a tárgyalások során, és nagyon jó eredményeket értünk el. Kiváltképpen az olyan fejezetekkel kapcsolatban, amelyek a politikai párbeszédet illetik, a gazdasági együttműködést és az ágazati együttműködést. Az a fejezet, amely a kapcsolatban a tárgyalások a legnehezebbnek tűntek, nyilván a kereskedelmi jellegűek. Nyilvánvalóan azért mondom, mert ez nem újdonság, már jeleztem, hogy a kereskedelmi fejezeten még sokat kell dolgoznunk annak érdekében, hogy megállapodásra jussunk a libiai partnereinkkel, azt mondtam, hogy nyilvánvalóan, mert el kell ismernünk, hogy a megállapodások többségében a partnerországokkal kapcsolatban Oroszországra gondolok, Ukrajnára, holnap a kaukázusi országok is ugye szóba kerülnek, Szíria, amelyel kapcsolatban lezártuk a tárgyalásokat, de még nem írtuk alá megállapodást, Irak, amelyel nem régiben, még nem parafáltuk a nem szignóztuk, ha úgy tetszik a megállapodást, de minden alkalommal a kereskedemi fejezet okozza a legnagyobb problémát, ami a politikai párbeszédet illeti. A líbiai partnerek nyitottnak mutatkoztak, a, és elfogadták az aggájainkat, és elfogadták a javaslatainkat. Fogadókésznek tűntek. Ha megengedik, tehát egy pont, ahol szinte sikerült lezárni a tárgyalást, az a politikai párbeszéd. Líbia elfogadta azt, hogy párbeszédet hozzunk létre az emberi jogok és a demokráciáról. Ezt az elmúlt években folyamatosan előkészítettük minden partnerünkkel, ezt a párbeszédet. A tárgyalások elején nem volt egyértelmű, hogy a líbiai partnerünk elfogadja ezt a mechanizmust, de elfogadták azt, hogy ezt a párbeszédet indítsuk be az emberi jogokról és a demokráciáról elfogadták azon javaslatunkat is, amely a tömeg pusztító fegyverek elleni küzdelemről szól, a terrorizmus elleni küzdelemről szóló fejezetet is elfogadták, és elfogadták azt a standard záradékunkat is, amely az emberi jogokról szól. Ez a záradék alapvetően nagyon fontos, azt mondja, hogy minden szerződő fél felfüggesztheti a megállapodást, úgy gondolja, hogy a másik szerződő fel, fél nem tartja tiszteletben a demokrácia, az emberi jogok tiszteletben tartását. Ilyesmit elfogadni egy megállapotásban, az nagyon jó dolog. Persze alkalmazni más dolog. Az, hogy elfogadjuk teoretice, az jó, nem Líbiával kapcsolatos, de azért tudnék néhány példát mondani arra, hogy a gyakorlati alkalmazás azért nem volt ennyire egyértelmű. Líbiának súlyos problémája van akkor, amikor azt kérjük, hogy a megállapotásba éleszünk be egy hivatkozást a romai statutumra és a hágai nemzetközi büntetőbíróságra vonatkozóan. A hét tárgyalási fordulón beszéltünk arról, hogy nem írtak el a római egyezményt, gondolkoznak azon, hogy esetleg ezt elfogadják, hogy ezt aláírják. Kompromisszumot kell ugye találnunk az a kapcsolatban, hogy a libiaiak fogadják el azt, hogy hivatkozzanak arra, hogy a büntetenség elfogadhatatlan az olyan bűncselekmények esetében, amelyek a legsúlyosabbak a nemzetközi közösség szemében. Itt a, töme, a népírtásról van szó, az emberis, emberiség elleni bűncselekményekről, a háborús bűnökről. Tehát a megállapodásban, a megállapodás szövegébe egy hivatkozást kellene beilleszteni amely a közös elkötelezettségünkre vonatkozik, a lébiek és az európaiak között, amely arról szól, hogy a legsúlyosabb bűncselekmények esetében, a három bűncselekményt említettem már, nem maradhat büntetlen. Úgy gondoltuk, hogy ez az egyetlen kompromisszum, amelyen esetleg ö, alapozva eredményt érhetünk el a libiai partnerekkel, de a libiaiak a római eh, statumra, a római egyezményre, a hágai nemzetközi bíróságra, büntető bíróságra való vonatkozás számokra a vörös posztó nem tudják elfogadni. A más országokkal mm, létrehozott megállapodások esetében nagyon fontos partnerekről van szó Európai Unió szempontból. Nagyon sokan, többek között szintén elutasították azt, hogy hivatkozás történjen a hágai nemzetközi büntetőbíróságra. Nos, én azt gondolom, hogy nem kis eredmény ez, amit elértünk. Nem soványka eredmény. Aztán vannak még nehéz, nyitott problémák. Az első fontos probléma, ugye a Tolonc Egyezmény, az illegális bevándorlók kérdése, akik nem líbiai állampolgárok, hanem Líbiát tranzitországként használták. Ugye arra törekszünk minden alkalommal, hogy a harmadik felekkel, a országokkal tolonc egyezményt hozzunk létre. A partner országok általában elfogadják könnyedén azt, hogy visszafogadják az illegális bevándorlókat, akiket az Európai Unió területén fogtak el, és akik az illetékes ország állampolgárai. A líbiaiak nyilván elfogadják, hogy líbiai állampolgárokat visszafogadjanak, akik az Európai Unió területén illegálisan tartózkodtak. Természetesen nem fogadják el azt a líbiaiak, hogy minden szerencsétlen, aki az afrikai szubszaharai térségből Líbián keresztül az Európai Unióba érkezett, ők líbiaiak nem fogják befogadni. A tárgyalási mandátumunk egyértelmű, a harmadik országból érkező állampolgárokat is be kellene fogadniuk, de számukra ez nem egyértelmű ez egy vörös posztó, vagy egy olyan vonal, amit nem lehet átlépni. 2003 óta, mint egy tíz éve Marokkóval próbálunk egy tolonc egyezményt kidolgozni, és egyszerűen nem tudunk túljutni ezen a ponton. A marokkói partnerek harmadik országból érkező állampolgárokat nem hajlandóak visszafogadni. Ez egy különleges líbiai helyzetnek nem tekinthető, hanem a szomszédaink nagy része ugyanígy áll ehhez a kérdéshez. Van egy másik nehézség, ami a bevándorlási hullámok kezelését illeti, ez azzal kapcsolatos, hogy hogyan lehet a menedékjogot, menedékeseket kezelni, menedékjogot kérőket. Természetesen arra törekszünk, hogy Líbia garantálja azon emberek védelmét, akik politikai menedékjogot kérnek, és nagyon fontos a, a, tolonc, a nem visszatoloncolás elvét, a non-refoulement elvét kell alkalmazni, és nem akarja elfogadni az 51-es Genfi egyezményt, amire vonatkozik, és nem akarják el, erre vonatkozó hivatkozás sem beépíteni a megállapotás szövegébe. Ez egy igazi nehézség, mert részünkről mi azt szeretnénk, hogy ezt a keretegyezményt aláírva valóban eredményt érjünk el a menedékjogosok védelmében, a menekültek védelmében Libiában, mert tudják, hogy nagyon sok menekült és menedékes menedékjogot kérő van Libyában. <clears throat> El kell mondani ezzel a témával kapcsolatban, hogy Líbia ugyanakkor elfogadta azt, hogy az olyan bevándorlókat nem toloncolja ki, akik nemzetközi védelemre szorulnak. Nem a menekültekről van szó, hanem azt elfogadta Líbia, hogy azokat nem toloncolja ki, akiknek nemzetközi védelemre van szükségük. Még, mégis tettünk egy lépést előre, még nem értük el azt, amit el akartunk, a mandátumunk ugye többet kérne tőlünk, többet kellene elérni, de úgy tetszik, mégiscsak tettünk egy lépést a menekültek területén ami a víza, vízum és menedék és a bevándorlási politikát illeti, olyan megállapodást kellene hoznunk, amely bizonyos kategóriában, bizonyos libiai állampolgárok esetében megkönnyíteni a vízumkérelmeket, a vízum odaítélését, ö, olyan szám, emberek számára, akik az Európai Unió területén szeretnének tartózkodni hosszabb, rövidebb időre. A kereskedelmi része kapcsolatban ugye elmondtam már, még aztán nagyon messze vagyunk a ö, megoldástól, nagyon sok ö, probléma merült fel. A kereskedelmi ügyekért felelős kollégáink azt mondják, hogy az elmúlt évtizedekben Líbia zárt gazdasága miatt nem nagyon vett részt a nemzetközi kereskedelemben, és nem beszélik ugyanazt a nyelvet, mint mi. Tehát vannak olyan alapkoncepciók, amelyek a kereskedelmi egyezmény részét képezik, amelyeket meg kell magyaráznunk a líbiai partnereinknek, mert nem beszélik ugyanazt a nyelvet. Ott tetszik, nulláról indulunk, nyilván több időre van szükség, mint az olyan partnerekkel, akik úgymond jobban járatosak a kereskedelmi megállapodások nyelvezetében. Ez egy eléggé technikai jellegű kérdéskör. A második dolog az, hogy természetesen azt szeretnénk, ha világosan elkötelezné magát Líbia azzal kapcsolatban, hogy elfogadja a WTO a világkereskedelmi szervezetnek az alapelveit. Itt azért kicsit áll a líbiai fél, valóban nehéz elfogadtatni a líbiaiakkal a standstill záradékot, amely a vámtarifákra vonatkozik a tárgyalások során, tehát a vámtarifákat a tárgyalási időszakban nem változtathatják meg, úgymond van ez a vámtarifa befogyasztási standstill záradék. A libiek számára ez olyas valami, ami nem működik önmagától értetődően. Aztán a gazdasági jogalkotásukat is felül kell vizsgálniuk, a vámtarifákat illetően, hát ettől egy kicsit habozóvá váltak. Itt valódi nehézséggel nézünk szembe a kereskedelem területén, az illetékes kollégáink a lehető legjobb megoldást keresik arra, hogy ezt a lehető legkedvezőbben tálalják a líbiai partnerek elé. A TAIEX segítségével törekszünk majd arra, hogy megismertessük a lébiai kollégáinkat az európai közösségi jogszabályrendszerrel, és szeretnénk egyre több, vagy minél több technikai ülést tartani a két fő tárgyalási forduló között, mert a két fél többször is kifejtette, hogy leszeretné majd zárni az évig előtt a tárgyalásokat, ez egy ambiciózus célkitűzés, mert az év vége az igazából holnap van, de ha sikerülne még három tárgyalási fordulót beiktatni szeptemberben, november közepén és decemberben, akkor nem teljesen lehetetlen, hogy elérjük ezt a célkütőzést, hogy lezárjuk a legfontosabb pontokról az év végén, a jövő év elején le tudjuk talán zárni, de azt szeretném kiemelni, hogy még van néhány politikai pont, ahol úgymond ott van a felkiáltó jel, aztán a kereskedelmi részről is említettem, hogy nehézkes. Nos, hát röviden így tudnám összefoglalni a tárgyalások jelenlegi állását. Zárásképpen azt szeretném elmondani, hogy nagyon fontosnak tűnik, hogy ezt a megállapodást lezárjuk akkor is, ha nem tudunk minden pontban, ami a szívügyünk eredményt elérni, mert ezen megállapodás segítségével egy intézményi alapunk lenne, amely segítségével rendszeres párbeszédet tudnánk folytatni minden szinten az érintett partnerekkel, akikkel vannak közös érdekeink, például a terrorizmus elleni küzdelemben, aztán a bevándorlási politikában, az energiapolitikában, és ezen más részről vannak persze különbségek is köztünk pontosabban. Ha létrehozzuk az intézményi struktúrákat, amelyeket egy ilyen megállapodás előirányoz, akkor lehetőség nyílik arra, hogy rendszeresen, minden szinten tárgyalásokat folytathassunk a nézeteltéréseinkről is. Köszönöm szépen! Grazie, dottor. Köszönöm, Mingereli úr! Gomez képviselője a szó 5 percre. Ő a külügyi bizottság előadója a libiai megállapodás témájában. Tessék. Um, köszönöm szépen Mingarelli úr, köszönöm szépen az expozéját. Azt szeretném öntől kérni, nem tudom, hogy el tudná mondani, azt hiszem ezt a kérdést már többször föltették önnek. Mi a jogalapja ennek a tárgyalásnak? Ismerjük a mandátumot, de a jogalapot még mindig várjuk. Szeretném kifejezni örömömet az a kapcsolatban, hogy milyen pozitív aspektusai vannak a tárgyalások előre haladásának, mindazonáltal ön is említette, és én is megállapítom, hogy Van még egy megoldatlan helyzet, méghozzá a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróságra való hivatkozás kérdésére gondolok, van talán egy lehetséges kompromisszum, egy az talán egy legsúlyosabb bűncselekmények büntetlenségre vonatkozó hivatkozás talán egyfajta kompromisszumos megoldás lenne ezen a területen. Több részletre volnék kíváncsi a kapcsolatban, hogy mi történik a bevándorlás területén és a politikai menedékjog területén. Tudjuk, mint ön is említette, hogy Líbia soha nem írta alá, nem ratifikálta az ENSZ menekültügyi 51-ben aláírt egyezményét, De azzal kapcsolatban, amit ön mondott, vagy az alapján, amit ön mondott, talán van egy lehetséges kompromisszum, ami a menedékeseket illeti. Az ENSZ menekültügyi főbiztosa, biztos visszaküldték Líbiából. És az ENSZ menekültügyi főbiztosa aki több éven keresztül ott volt, ő volt az egyetlen átvilágító szerv, aki foglalkozott a menekültekkel és a menedékesekkel, menedékjogot keresőkkel. Azt szeretném megkérdezni, hogy mit tud erről a döntésről, hogy hazaküldték, elküldték az ENSZ menekültügyi főbiztosát, volt az egyetlen, aki egyáltalán foglalkozott a menekültekkel, menedékjogot keresőkkel. Mit tud erről mondani, erről a hirtelen döntésről? És És milyen kompromisszumot tud elképzelni ezzel kapcsolatban? Ami a bevándorlókat illeti általában, nyilván vannak más kérdések is, de meg kell néznünk azt, hogy Nem tudom, hogy elolvasta az Amnesty International legutóbbi jelentését Líbiáról, pár nap jelent meg. Ma kaptam meg éppen, nem tudtam még végigolvasni. Ami az emberi jogokat illeti, különböző aspektusokat vázol fel ez a jelentés. Az emberi jogok Következőképpen a bevándorlók, menekültek, menedékjogot keresők kérdésről van szó. Azt hiszem, hogy nagyon is indokolt, hogy az Európai Unió aggódik a Líbiában tartózkodó menekültek és menedékjogot kérők helyzetével kapcsolatban amely a kereskedelmi fejezetet illeti, ahol ön azt látja, ugye, hogy nagyon sok gond van, el is mondta, hogy ez az a kapcsolatos, hogy Líbia a VTO-n kívül helyezkedik, és vannak problémái ebből adódóan. Sok mindent nem ért meg a VTO nyelvezetéből. De ön azt mondta, ugye, hogy Líbia hajlandóságot mutat arra, hogy megtanulja a VTO nyelvét. Mik azok az aspektusok, amelyek nehézséget okoznak, az értetlenségen túl, vagy a nyelv ismeret hiányán túl, hogy úgy mondjam. Aztán ugye itt van a sztánszó záradék. Ezek kapcsán, ezek kapcsolatban is esetleg valamit, ha lenne kedves mondani. Rendben. Köszönet Gomez asszonynak. Preda úri a szó, Kettő perc, három percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát ez nagyon váratlan, nem is számítottunk ilyen nagyszerű eredményre. Köszönjük szépen Mingarelli úr, hogy leírta a helyzetet. A szállások állásáról én igazából egy pontot szeretnék kiemelni, és azért teszem, mert múlt héten talán tudja, az Európai Parlamentben Strasbourgban megszavaztunk egy állásfoglalást, amely egy nagyon érzékeny témáról szól, a líbiai kivégzésekről volt szó. Kaptunk információkat, illetve a sajtóban megjelentek információk a libiai sajtóban, amelyek megerősítették azt, hogy legalább, hogy májusban 18 embert végeztek ki, köztük külföldieket is, és attól tartunk természetesen, hogy ezek a külföldiek nem kaptak nem kaptak védelmet ebben az országban, nem volt joguk semmilyen fajta védelemhez. Ebben az összefüggésben azt szerettem volna megkérdezni, hogy a halálbüntetés kérdése szerepel-e abban a dossziéban, amely az emberi jogi fejezetre vonatkozik, amely a demokráciát és az emberi jogokat illeti. Az első kérdés, amely eszembe jut ezzel kapcsolatban, ez az, hogy a demokrácia fogalmát esetleg hajlandó-e egy kicsit kiigazítani. Mert ez nem, nem, nem nyugati demokrácia az, amit ők ö, alkalmaznak. Azt szeretném megkérdezni, amikor az emberi jogokról beszél, a halálbüntetés szerepel le ebben az összefüggésben, hiszen tudjuk, hogy Líbia nem volt hajlandó aláírni az ENSZ egyezményét a halálbüntetés eltörléséről. Ez egy olyan kérdés, amely kapcsolódik a menekültek kérdéséhez, a kivégzetek között májusban. Azt mondják, hogy voltak csádi, egyiptomi, nigériai állampolgárok. Ha jól értettem, Gaddafi kormányának nagyon jó a kapcsolata Nigerrel, úgy látszik nagyon jó viszonya van a Niger irányító kapitányjal, és úgy tűnik, hogy a Líbiában sokkal, sokkal inkább ki vannak téve az emberek a hatóságok kénye kedvének. Nos, a halálbüntetés, az mi a helyzet a külföldiek státuszával kapcsolatban? Beszélnek erről az emberi jogi fejezetben a halálbüntetésről? Köszönöm. Köszönöm, Préda úr. Tiszteletben tartotta a rendelkezésre álló időt. Logbiller képviselője a szó. Három perc és utána Milán kolléga is megkapja a szót. Logbiller kolléga, három perc. Köszönöm, elnök úr. Én is az emberi jogi helyzettel kapcsolatban szeretnék kérdezni. Migereli úr elmondta, hogy itt is vannak eredmények, ezekhez gratulálok, hogyha az emberi jogi párbeszéd most kialakulóban van. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy az alapzáradék ügyében a végrehajtáson van a hangsúly, hogy konkrétan mit változtatnak meg az emberek konkrét napi életében ezzel az áradékkal. Líbia tudomásom szerint nem ratifikálta még a Genfi egyezményt, ugyanakkor hajlandó arra, hogy nem líbiai menekülteket nem toloncol ki a jövőben az önök tárgyalásai során ezen menekültek líbiai tartózkodásáról beszéltek, hogy hogyan kezelik őket, hol helyezik el őket, ugyanis úgy tudjuk, hogy folyamatos jogsértéseknek vannak kitéve. Gomes asszony már említett rá, említette, hogy a libai kormány számára az ö, Nemzetközi Emberi Jogi Bíróság elismerése tabu téma, és Kampalában ugye volt erről már tárgyalás, e, eléggé gyengén megfogalmazott, de mégis azért már jó irányba mutató szöveg született a bűncselekmények nemzetközi elismertetése ügyében. Ezt a témát nem szabad a szőnyeg alá seperni. E, folyamatosan nyomulni kell a libiai félnél, hogy ezt a témát napirenden tartsák, mert e, ez más afrikai országokban is befolyásolhatja a véleményalkotást. Köszönöm, Lakbire kolléga. Milan Mon képviselője a szó, három perc. Gracias, señor Mingarelli, por venir otra vez al Parlamento. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy ismét ellátogatott hozzánk, és beszámol nekünk a Líbiával folytatott tárgyalásokról. Több kérdésem lenne. Szeretnék többet hallani az, az egyezmény intézményi struktúrájáról, ön is elmondta, hogy ezt még konszolidálni kell. Aztán beszélt többször arról a vörös vonalról, piros vonalról, amilyen túl a libiai fél nem hajlandó elmenni a menekültek ügyében. Különösen Marokkóval vannak itt gondok. Erről is szeretnék többet tudni. És harmadsorban pedig mi a helyzet a líbiai migránsok befogadásával. Ugye Líbia nagyon ritkán lakott ország. Ha csak a líbiai migránsokat fogadják be, annak nagy jelentősége nincs. Sokkal fontosabb az a kérdés, hogy harmadik országokból, például Olaszországból visszafogadnak-e migránsokat. Erről szeretnék még többet tudni. Továbbá, mi Líbia hozzáállása a földközi tengeri unióhoz. Ha jól tudom, akkor ők negatívan állnak hozzá. Gaddafinak soha nem tetszett ez az ötlet, hogy összefogjon a szomszédaival. Ami pedig az energia ügyet illeti, ez nagyon fontos téma, és erről egyáltalán nem beszélt. Mi a helyzet tehát az energiaellátással? Végül pedig a spanyol miniszterelnök holnap Líbiába utazik, utazik. Ezzel kapcsolatban tud nekünk bármilyen információt szolgáltatni? Köszönöm. Mielőtt folytatjuk a vitát, szeretném üdvözölni, szívélyesen üdvözölni mindannyiunk nevében az indonéz parlament delegációját. Malazis Tambuel vezeti a delegációt. Egy parlamenti ülésre jöttek ide Brüsszelbe. A parlamentünk nevében szeretném azt kívánni, hogy a tárgyalás, amire érkeztek elsősorban, az gyümölcsöző legyen, és hogy a kapcsolatunk legyen még szorosabb, és még jobban megértsük egymást. Ahogy jól tudjuk, partnerségi együttműködési megállapodás létezik az Európai Unió és Indonézia között. 2009-ben írtuk alá ezt a megállapodást, és a mai jelenlétükkel remélem, hogy még tovább fog fejlődni ez az együttműködés mindkét fél érdekében. Kirillov kollégája a szó, három perc. Grazie, Presidente. Thank you very much for this. Uh, Köszönöm szépen a szót és a beszámolót, amely nagyon sok részletre kiterjedt. Nincsen igazán kérdésem ezzel kapcsolatban. Egy dolog számomra egyértelművé vált, hogy a kereskedelem valahogy nem működik. Nemzetközi ö, büntetőbíróság ügyében nem sikerült elérni semmit. Az illegális bevándorlók visszafogadás tekintetében megint csak nem. Ö, tehát mindig azt mondják, hogy ez egy jó, ez a párbeszéd, ez egy jó ö, nyomásgyakorló eszköz a líbiai migránsok visszafogadása ügyében, de hát ebben nem egyeztek meg, és gyakorlatilag inkább a líbiaiak zsarolnak minket ezzel. Mielőtt tehát az emberi jogokról beszélünk, szögezzük le, mik is a mi érdekeink, a líbiai kötendő megállapodásban. Ön azt mondja, hogy megteremtenénk ezáltal az intézményi alapot a párbeszédhez. Már hét tárgyalási kör volt, tehát van ilyen tárgyalás, de mit értek el? Nem önt vádolom, nem a bizottságot akarom vádolni, csak ez az elnyomó rezsim szerintem, mint ahogy emlékszünk a bolgár ápolónők példája kapcsán is, nem igazán mozdul. És az éjsz is terjed az országban, nem tesznek ellene semmit, és az Európai Unió nagy szolidaritása ellenére újra meg újra megtörténnek hát súlyos jogsértések, illetve ugye láttuk itt a svájci konfliktust. Lehet, hogy nagyon pessimistának hangzik, amit mondok, de nincs még egy olyan ország itt a környékünkön, ahol ennyire kegyetlen, elnyomó, demagóg rezsim, diktátor ö, uralkodna, és nyilván Európának vannak energiállátási érdekei, nyilván konkrétan meg kéne fogalmazni a céljainkat, de ahogy a libiek viselkednek, az fertőző lehet, másokra is átterjedhet, ugye polgárokat ejtenek túlszul, és a halálbüntetést továbbra is alkalmazzák, akár külföldiekkel szemben is, tehát itt nem láttam, hogy hol van az igazi eredmény. Köszönöm. Atkins képviselő, három perc. Chairman, I'm a... Elnök úr, én támogatom ezt a megállapodást. Tény persze, hogy Libiának megvannak a maga bajai, és nem mindig felel meg az elvárásainknak. Ön elnök úr, mint történész, nyilván tudja, hogy legalább egy uralkodót adott Líbia a közös térségnek, és Európával való kapcsolata mindig közös volt, ö, szoros volt. Tehát ilyen megállapodásra szükség lenne. Az Egyesült Királyság, mint más országok közül is sok, és nak is gondja van a Líbiából származó terroristákkal, és ön teljesen elégedett a líbiai fél elkötelezettségével a terrorizmus elleni harc kapcsán? Elég erős az elkötelezettség úgy tűnik, hogy Líbia most már talán ö, szövetséges lesz ebben a témában, és nem az ellenség oldalán áll. Köszönjük. Köszönöm. Mingarelli úrnak megadnám a szót egy 5 perces válaszadásra, hogyha ennyire tudná koncentrálni a válaszait, és utána folytatjuk a vitát a második fázissal. Köszönöm szépen. Gomes asszony kérdésével kezdek. Sajnálatos módon a jogalapok kapcsolatban ismétlem azt, már hetedik alkalommal, ugyanazt kell mondanom, a bizottság szolgálata egy a tárgyalás végén ajánl fel jogalapot a megállapodás tartalmának függvényében. Amikor tudjuk, hogy mit tartalmaz a megállapodás, milyen jellegű megállapodás, ezt akkor tudjuk meghatározni a jogalapot. Én azt tudom elmondani, hogy nem csökkentjük a parlament szerepét ezzel, amikor lezárult egy tárgyalási forduló, eljövök önökhöz, elmondom, hogy milyen nehézségeink vannak, mi figyelembe veszük az önök megjegyzését, javaslatait, de még egyszer azt kell mondjam, a jogi szolgálatnak ez a véleménye, nem tudok ezen változtatni. Ami a római eh, statutumot illeti és a Hága Nemzetközi Büntetőbíróságot, azt szeretnénk, az Európai Unió minden partner országa aláírná ezeket az egyezményeket, együttműködne a Hágai Bírósággal, és aláírná ezt a szerződést, a római szerződést. Nagyon sok partner országunk van, néhány nagy partner és stratégiai partner, aki nem működik együtt a Hágai Bírósággal, nem írta alá a római eh, egyezményt. Líbia nem akar, de nem az egyetlen ilyen ország más országokkal is tárgyalásokat folytatok, és jó szerződő feleknek tartjuk őket, és nem akarnak erről beszélni. Ettől persze nem kell őket elutasítani, de el kell mondanunk, hogy miért lenne fontos, hogy megerősítsük a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróságot. Ez nem egy ö, líbiai sajátosság, ez nem felel meg a valóságnak, ha valaki azt mondja. Ha azt mondom, hogy eredményt értünk el, az a tény, hogy Líbia ma elfogadja azt, hogy a rendelkezés szerepeljen a megállapotásban, amely arról szól, hogy az Európai Unióval közösen azért küzd, hogy a legsősabb bűncselekmények, a népírtás, a háborús bűnök, az emberiség elleni bűncselekmények nem maradjanak büntetlenek, azt mondtam, hogy ez egy pici lépés volt jó irányban. Nem vagyunk persze megelégedve, nem ez a mandátumunk, a mandátumunk, hogy többet érjünk el. De tudni kell, nem, nem azt mondták, hogy ne beszéljünk róla, azt mondták, hogy beszélünk róla, de most még nem akarunk eh, aláírni ilyen egyezményt, de elfogadták, hogy a jó irányban egy kis lépést tegyenek ezzel a bizonyos eh, hivatkozással. Gomez asszony, ami a menekülteket, a menedékeseket illeti eh, nem akarják, az 51-es könyvegyezményt aláírni az líbiaiak. Ez egyértelmű sajnos, de elfogadják azt, hogy hivatkozás történjen arra, hogy védelmet biztosítsanak olyan személyek számára, olyan bevándorlók számára, akiknek nemzetközi védelemre van szükségük. Még egyszer, nem ezt akarjuk. Sokkal ambiciózusabbak vagyunk. De ezt értük el eddig, és azt, nem azt kaptuk, amit akartunk, de Kirillov ön azt mondja, hogy nothing, semmi. Nem, nem, nem, nem így van, nem így van, ez nem igaz tettek egy lépést azért. Ami a menekültügyi főbiztos illeti. Ezt a ö, hivatalt befej, bezárták, néhány nappal azután ott jártunk, és elmondtuk, hogy elfogadhatatlan egy olyan országban, ahol nagyon sokan menekült és menedékjogot keres, és elmondták, hogy ezt a hivatalt azért zárták be, mert nem volt szabályszerű, mert ez a hivatal nem járta be a szükséges adminisztratív lépéseket, nem volt legális státusza ennek a hivatalnak. És több megfigyelő azt mondja, hogy ez így van. Tehát számunkra nem fogadható el, hogy a menekültügyi főbiztos hivatalát, irodáját bezárták, elmondtuk ezt. Jelenleg a Genfi székhelyből egy delegáció el fog menni Líbiába, és kísérletet tesz arra, hogy úgymond szabályozza ezt a helyzetet, annak érdekében, hogy a libiaiak elfogadják, hogy ez a hivatal, ez az iroda itt működhessen. Nem tudom, hogy lesz-e pozitív végkicsengése ennek a, az esetnek, de erről beszéltünk, beszélünk, és azt kértük a libiai partnerekkel, hogy a, nem az ENSZ életek és ügynökségével folytasson tárgyalásokat. Nem olvastam az Amnesty International jelentését, köszönöm szépen, meg fogjuk szerezni, és meg megnézzük. Ami a kereskedelmi problémákat illeti, elmondtam az a baj, hogy nem fogadják el, hogy felfüggesztik a vámtarifa változtatásokat a tárgyalások során, és azt sem tudjuk, hogy a VTO alapkoncepciót is be akarják-e venni a megállapodásba pontosabban. A kollégáim azt mondják, hogy vannak problémák a, a közszektorban, ami a szolgáltatásokat illeti, nincsen nemzetközi stratégia, nagyon nehéz ö, elfogadni, vagy elfogadatni ö, megoldásokat. Az energiaterületen is vannak problémák, és ami a javakat illeti, az árócserét, ö, nincsen részükről szabályos, ö, meghatározott vámtarifa rendszer. Preda úr, igen, tudjuk, hogy az állásfoglalást múlt héten Strasbourgban a parlament elfogadta a halálbüntetés elítéséről, mi is elítéltük, Tripoliban a spanyol elnökség és a mi delegációnk járt ez ügyben, a megállapodás keretében nincs ö, arról szó, hogy a halálbüntetést eltöröltetnénk, a moratóriumot vezetnénk be, minden partnerország megállapodásában ez van, nem beszélünk erről. De a párbeszéd keretében, ami az emberi jogokkal és a demokráciával kapcsolatos, a libyák ugye ezt elfogadják, minden alkalommal beszélünk arról, hogy el kellene törölni a halálbüntetést, hogy mielőbb be kell vezetni egy moratóriumot a halálbüntetése kapcsolatban, ami a libiai menekülteket illeti, rosszul bánnak velük. Nem tudok, nem tudom azt mondani, hogy jól bánnak velük, de a több millió szerencsétlen ember sorsát nem a megállapodás aláírásával tudjuk megpecsételni. Egy olyan alapot kell kidolgozni, amely segítségével rendszeres tárgyalásokat folytatunk. A különbségeinket nem tudjuk akkor megoldani, ha nem beszélünk. Ha fenyegetjük őket, elíteljük őket, ezzel nem segítünk. Ha rendszeresen tárgyalunk, nem. Nem elég tárgyalni, persze, de egy tárgyalás során legalább egy stratégiát lehet kidolgozni. Ön olyasmit akar, ami önt érdekli, együttműködés például a bevándorlás területén, öm, gesztusokat kell tenni egymásnak, különben nem érünk el eredményt. Hogy lehet előrelépni a libiaiakkal? Én nem azt mondom, hogy ha holnap lesz egy megállapodás, akkor minden probléma megszűnik máról holnapra, de a megállapodás legalább lehetőséget kapunk, hogy eredményt érjünk el, már több mint 7 percet vettem igénybe, elnök úr, mondja Mingarelli úr, ami a római egyezményt illeti, nagyon sok szerződőfél nem fogadta el ezt a római egyezményt, e, de ugye ez nem egy líbiai sajátosság, ami a tolonc egyezményt illeti. Hasonló helyzet. Mely ország fogad be nem saját állampolgárt? Kevés. Oroszországgal, Ukrajnával folytatott tárgyalásaink esetében két-három éves tranzit megállapodások voltak, és később vezették be a vízum könnyítési rendszert. Általában az országok nem szeretik visszafogadni a nem saját állampolgárainkat. Két oldalú mm, látogatásról van szó, sokat fognak szólni arról, hogy hogyan lehetne a svájciakkal történő problémát megoldani, a svájci problémát. Kilop úr, elmondtam, mi a cél. Hogy a párbeszéd alapjait lefektessük, amely segítségével előre tudunk lépni. Nincsen garancia arra, hogy előre tudunk lépni, de ha garanciát akarunk, ha esélyt akarunk, ha nem beszélünk, akkor aztán végképp nem érünk el semmit. Ami a terrorizmus elleni küzdelmet illeti. Nincs információm az a kapcsolatban, amely alapján azt tudnám mondani, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy fellépjenek a terrorizmus ellen, de a velük folytatott ágyalásaink során biztosítanak bennünket arról rendszeresen, hogy elszántak a terrorizmus minden formája elleni küzdelemben, együttműködési, konkrét együttműködési formákat kell kidolgozni, a, száli, a száheli övezetben, a Magreb és a szubszaharai Afrika, Mali, Csád, Niger megérték, hogy ki kell dolgozni egyfajta együttműködést a terrorizmus elleni küzdelemben, ami a kötelezettségvállalást illeti. Ők elkötelezettek, de sajnos nem vagyok abban a helyzetben, hogy elmondjam önöknek, hogy biztosan mindent megtesznek-e. Köszönöm. Köszönöm, Mingarelli úr. Sajnos kénytelen vagyok a vita második részénél ránézve az órára, mert 11-re le kell zárnom a témát 11-kor, ezért felére csökkentem a hozzászólási időt. Flotra képviselő másfél perc. Merci d'annoncer la Köszönöm szépen, hogy másfél percet kapok, mindig nagyon kellemes, ha megkapom a szót. Mingarelli úr, mm, egyszerűen sokkolt önt hallgatni. Például, amikor beszélt az menekültügyi főbiztosság irodájáról, hát magas ön sem hiszi el azt, hogy az iroda soha nem akarta a helyzetét legalizálni, hát maga sem hiszi el. Én azt én azt tudom, hogy a líbiai hatóságok évek óta ezt mondják, de ez teljesen hamis. Amikor a parlamenti képviselőkhöz szól, akkor hát azért esetleg a brüsszeli képviselete vegye már fel a kapcsolatot, hát azért csak nem hiszi el maga sem. Hát ez egy fel, felfoghatatlan. A líbia hatóságoknak hisz ön, hát ez teljesen ledöbbent. Nyilván nagyon sok ország van, akikkel együtt működünk intenzíven, ideértve, akik a római egyezményt nem fogadták el. Ez igaz. A téma azonban nem ez. Ami a tárgyalásokat illeti, én abban biztos vagyok, hogy ön mindent öntől telhetőt megtesz az ügy érdekében. Ha időt, egy ideiglenes, tehát egy záradékot vezet be, nem tudom, a záradék, amely például a római egyezmény ratifikációra vonatkozik, például ami a népítást illeti. Hadd fejezzem be. Bercset képviselő, másfél perc volt. És a nemzetközi igazságszolgáltatás. Például a Norfulma, a Tolonc Egyezmény. Ez nagyon-nagyon fontos. Vége. Lezártuk a kommunikációt. Túl sokat beszélt, következő hozzászóló. Vercsat, másfél perc. Uh, Elnök úr, én a frakcióm nevében vagyok egyetlen, aki hozzászólok, kérek szépen egy kis, egy kis időt azért adjanak. Más. Másfél perc, sajnálom. É eh, je trouve que c'est un peu scandaleux de pas laisser parler. Szerintem botrányos az, hogy nem adnak meg minden frakció részéről egy-egy embernek felszólalása időt. Kérem szépen, ezt ne tessék levonni az én felszólalási időmből ezt a kis porpárlét itt az elején. Ön beszélt a vörös posztóról, amely a hágai bíróságot, illetve a Genfi azt mondta nekünk bár hogy nem lesz megállapodás, a líbiaiak nem fogják elfogadni a egyezményt. Ön azt mondja, hogy erről nincsen szó. Ami a hágai büntetőbíróságot illeti, akik nem akarnak a hágai bíróság elé kerülni, azok nem írják alá a római egyezményt. Itt az oroszokat és az amerikaiakat is. Megfelelő védelmet kell nyújtani a ö, menekültekre. Hát hadd nevessek ezen. Hadd tegyek megjegyzést. Ellen Frott azt mondta, ami a helyzet a menekültügyi főbiztossággal, elnézést kérek, nagy tisztelettel adózom a bizottság képviselőnek, mégis azt szeretném megkérdezni, hogy ön ennyire naív, vagy csak tetteti magát? Nem olvasta el az Amnesty International jelentését, de a tárgyalások több hónapja zajlanak. Majdnem befejeztem, elnök úr. Líbiával más jelentés már készült. Ha nem olvasta el a civil szervezetek eh, egyezménye vagy jelentéseit, olvassák el. Kifiguráznak minket. Hogy kíván ön előre haladni? Hogy lehet Kadafi úrral előre jutni? Ezzel a diktátorral párbeszédet folytat. Nem demokrata Kadafi úr. Kérdezze meg a svájci barátainkat. Kérdezze meg őket, hogy mit gondolnak erről. Honorevole Benarabatu per un... Benarabatu képviselő másfél perc. Merci. Monsieur le négociant. Köszönöm szépen, főtárgyaló úr. Már sok kérdés merült fel az emberi jogokkal, a Genf egyezménye kapcsolatban. Nem fogok erről szólni. Fel szeretném tenni azt a kérdést, azt az éles kérdést, tárgyaltak-e már a nők helyzetéről, vagy akarnak-e a nőkről beszélni? Van-e garancia a nők jogára, jogaira, a családok jogaira vonatkozóan? Második kérdésem, Líbia a helyzete a Magrebben, A Magreben belül Líbia helyzetéről, regionális helyzetéről van ez szó. Honorevole Panzeri Panzeri képviselő, másfél perc. Köszönöm. Nem vonom kétségbe a bizottság tárgyalási képességeit. Elhangzott, hogy néhány előrelépés történt. Úgy gondolom, még mindig nagyon távol vagyunk a pozitív eredményektől. Nem tudom, hogy Mingarelli úr optimizmusát tények alátámasztják-e, remélem igen. Európai érdekeket is esetleg képviselni kellene erősebben, akár financiális, akár gazdasági, kereskedelmi érdekeket. Természetesen nagyon fontosak a bevándorlási és emberi jogi kérdések is. Ugyanakkor fontos ez a téma, megállapodást meg kell kötni, ez támogathat minket, de nem kötelező megkötni a megállapodást, hogyha az alapfeltételek ez hiányoznak. Három konkrét kérdésem lenne. Első, a két oldalú megállapodások mennyire tudnak hozzájárulni, vagy mennyire tudnak akadályozni a tárgyalásokat. Mert ha hozzájárulnak, akkor rendben, de ha akadályozzák, akkor fölmerülne a kérdés, hogy esetleg megkérhetnénk ezeket az államokat, hogy függeszek fel a tárgyalásokat mindaddig, amíg európai szintű megállapodás nem születik. A második menekültek visszafogadása. Kérem, mondja el részletesebben, hogy mi a fő kérdés, mi a fő probléma, a megállapodás ezen területén. Végül jól ismerem magát, nagyon udvarias és rendelkezésünkre álló személy, már többször eljött. A parlamentnek ugyanakkor dokumentációra is szüksége van, ami bizonyítja vagy mutatja, hogy előre haladnak a tárgyalások. Tehát valamit írásban is szeretnénk látni, és nem csak a meghallgatásokon akarunk tájékozódni. Elnök, köszönöm. Végső megjegyzések, végső válaszadás. Lejárt már a rendelkezésünk álló idő, de azért megadom a válaszadási lehetőséget. Ugye ezt muszáj megtennem, főleg ilyen fontos hozzászólásokat követően. Mingarádi úr, öné a szó. Question, madame, question. Um, Flutrasszony megjegyzésére reagálni. Nos, ami a líbiaiak álláspontját illeti a menekültügyi hivatala kapcsolatban, fe, felmetük szavunkat a hivatal bezárásával kapcsolatban. Ön, ha az érveimet hamisnak tekinti, vagy nem, hát most ez nyilván nem indokolt a bezárás, elmondtuk nekik, hogy ők ki kell nyitniuk, vagy meg kell nyitniuk ezt a hivatat mielőbb, és azt kértük, hogy fogadják el a, fogadják a Genfi delegációt, annak érdekében ezt a problémát. Én nem a líbiaiak érvelését soroltam fel. Nekem egyszerűbb lenne azt mondani, igen, ez botrányos, amit tettek, és megmondtuk, anélkül, hogy elmondjam az ellentétes véleményt, vagy az ellenvéleményt. Legközelebb, hogy így fogok eljárni. Ami az időközi záradékot illeti, amely az nemzetközi jogot illeti, igen, tudomásra veszem ezt, majd el fogjuk mondani azoknak, akik meghatározták a mandátumunkat. Nem tudom, hogy minden nemzetközi jogi záradékot be kell -e venni a megállapodásba, vagy sem, vagy pedig arra kell -e kísérletet tenni, akkor se nem érjük el azt, amit akarunk, egy ilyen idő, ideiglenes időközi, vagy, vagy záradékot. Vezse asszony, naiv vagyok, önöket kifigurázom, vagy tettetem magam. Az első kettő közül válasszon, kérem szépen. A harmadikat zárjuk ki. Ami a nők jogait illeti. Igen, beszéltünk a nők jogairól, líbiai asszonyokkal beszéltünk, akik elmondták a helyzetüket, és elmondom azt, ami történt a nők státusza Líbiában, sokkal védettebb, mint más országokban. Ezt mm, megvitattuk, volt egy igazi vita, és lesz egy rendelkezés, amely arról szól, hogy ezen a területen is javítsuk a helyzetet, a gyermekek jogai, a nők, a asszonyok jogai. Nem tudom, hogy ezt akartuk ez elején, nem tudom elmondani. Ez egy olyan téma, amiről beszélni kell. ők úgy gondolják, hogy úgy gondolják, hogy az, a nők jogállása az elfogadható. Panzéri úr három kérdést tett fel, Két oldalú megállapodás előnye vagy hátrány, sokszor inkább akadályt képeznek, kiváltképpen, ami a bevándorlókat illetik, amikor Líbiával vagy Marokkóval folytatunk tárgyalásokat, a a kapcsolatban, vagy a a kapcsolatban, a spanyolokkal, olaszokkal, franciákkal számukra a legnagyobb problémákat megoldottuk, gondjaink vannak a közösségi megállapodásokkal. Ami a visszafogadást illeti, a probléma egyszerű, elfogadják a líbiai állampolgárokat, akik illegálisan tartozkodnak az EU területén, de nem fogadnak be nem líbiai, tehát harmadik országbeli ö, be, bevándorlókat, egy burkinai vagy nigériai bevándorlót, aki Líbián keresztül hozzánk érkezik, ezt nem fogadják vissza, ezt a szerencsétlent. Azt mondják, oldja meg valahogy máshogy. Ez egy nagyon fontos eleme a tárgyalásnak, mert mi szeretnénk, ha minden bevándorlót befogadna Líbia, úgy gondolom, hogy a vitát ki kell terjeszteni, a bevándorlási kérdést sokkal átfogóbban kellene tárgyalni, nem csak a biztonság szempontjából, hanem meg kell hogy mennyire sokat szó ez a kérdés. Az utolsó kérdés, ami a dokumentumokat illeti, jó, majd elgondolkozunk ezen, és megnézzük, hogy van-e lehetőségünk arra, hogy dokumentumokat eljutassunk önhöz. A tanácsal kell beszéljek, hiszen mi a tanács mandátum alapján folytatjuk a tárgyalásokat. Köszönöm szépen. Bene, ringraziamo. Rendben, köszönet Mingereli úrnak, hasznos volt a találkozó. A kérdés kényes és komplex, ezért elég élénk vitát folytatunk. Remélem, hogy hamarosan újra találkozunk, újra meg tudjuk beszélni ezt a kérdést. Köszönet, hogy eljött, és már is átérünk a következő napirendi pontra. Morel urat kérem, az Európai Unió különleges közép képviselőjét, kérem, hogy jöjjön ki ide az elnöki asztalhoz.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 Il dottor Morel. Morel, ú, teljesen pontosan megérkezett. Megkezdjük a vitát. A kirgizisztáni helyzetről az Európai Unió különleges képviselőjével, Morel úrral, aki közép felelős, és köszönet, hogy eljött. Azért is volt szükséges ez a találkozó, mert az igaz, hogy gyakran találkozunk, egyeztetünk Morellóval, de nagyon súlyos események történtek, erőszakos események történtek június 10-én Kirgizisztánban. Os városáról van szó, 191 halott, 1700 90 polgári sérült, sőt lehet, hogy sokkal magasabb a reális száma menekültek, száma, akik Üzbegisztán felé távoznak, az elemzések szerint 500 ezer fő tesz ki, úgyhogy tényleg drámai a helyzet. Az Európai Bizottság 5 millió eurót különített el az erőszak áldozatainak a támogatására. Június 11-én a főképviselő és a bizottság elnök helyettese Ashton asszony nyilatkozatot adott ki az Európai Unió nevében. Ebben megerősítette a közösség támogatását az ideiglenes kormány tekintetében, hiszen a legitimitást kívánják helyreállítani, és ösztönözte az egyes szereplőket, hogy tegyenek meg mindent, ami a lehetséges számukra, hogy a politikai és szociális helyzetet stabilizálják a hazájukban. Népszavazást is beleértve, ami június 27-ére lett kiírva. Reméljük, hogy az októberi parlamenti választásokra is sor fog kerülni. A külügyi tanács június 14-én foglalkozott a témával. Morelli úr a főképviselő elnök helyettes kérése alapján elment a helyszínre, ezért pontos beszámolót tud adni számunkra az ottani helyzetről, és a legújabb fejleményekről be tud számolni a bizottságunk előtt. Morel úr, tudom, hogy nagyon komplex ez a téma, kényes kérdésekről van szó, de ha lehetséges, kérem, hogy 10 percre szorítsa a bevezetőjét azért, hogy ezt követően tényleges vitát folytathassunk. Már is átadom a szót, és nagy figyelemmel fogom hallgatni. Morel úr, öné a szó. Merci, Köszönöm szépen, elnök úr. Igyekszem az időkorlátokat betartani, amelyeket meghatároztak, ismerjük, hogy ön mennyire szigorú a vita során, elnök úr, hiszen itt igaza van, hogy tudjunk beszélgetni. Elmondom, hogy az AFET bizottság, a COPS arról szól, hogy hogyan lehet mobilizálni eszközöket, amely segítségével felül lehet kerekedni a kirgizisztáni válságon, majd csatlakozom kell a COPS üléséhez, tehát valóban nekem sincs sok időm. Ha megengedik, akkor egy nagyon is súlyos helyzetről van szó, egy ország sorsáról, a stabilitás, a biztonság az egész közép-ázsiai régió biztonságát kockáztatja, mint tudják, többször is a bizottság előtt szóltam, az Európai Unió igen aktív szerepet, módszeres szerepet vállalt, három és fél éve dolgozunk ki egy stratégiát közép-ázsia számára, hosszú távú partnerség céljával. Tehát, ha úgy tetszik, egy különlegesen súlyos helyzetben vagyunk, ahol meg kell találni azt a módot, ahogy a legjobban tudjuk szolgálni Közép-Ázsia biztonságát, stabilitását, a partnereinkkel felépítettünk egy partnerségi kapcsolatot, egy ilyen sürgősségi helyzetben tanúbizonságot kell tenni. Mi is történt? Ha megengedik, igyekszem elmondani az elemez, elemezni szerintem az eredményeket. Hogy megértsük, hogy milyen helyzetben vagyunk, ahhoz meg kell érteni, hogy egy válság alakult ki, amely két időben alakult. Az első fázis ugye a hatalomváltás volt Biskekben, a drámai eseményeket követően több mint 80 halottal Biskekben április 7-én. Ez egy hihetetlen fordulat volt, váratlan, talán néhányan előkészítették, de mindenkit meglepett ez a váltás, és amely véget vetett egy olyan elnökségnek, amelyet hívhatunk egyfajta klán elnökségi hivatalnak, hiszen generáció generációra hagyományozták át az elnöki posztot. Bakiev családjára gondolok, Bakiev elnökre. Tragikus körülmények között történt ez a váltás. Már volt egy váltás, ami a tulipános forradalom volt, nem volt egy teljesen megvalósított, Akejev elnök nevéhez fűződik ezen súlyos helyzet kialakulását megelően meg kellett kérdeznünk azt, hogy nincs esetleg egy ilyen kirgis ciklus, egy politikai ciklus, amely egy népszerű aspirációval kezdődik, demokratikus célkitűzésekkel, amely aztán átalakul egy másik fázisba, ahol tiltakozások, demonstrációk alakulnak ki különböző politikai erők között, egy olyan politikai társadalomban, amely nem igazán megalapozott, fiatal még, több mint száz párt van, hivatalosan nyilvántartva. Aztán ebből a helyzetből alakul ki, akkumulálódik, úgy tetszik, egyfajta mozgalom, néhány Ólics, a demokrácia, de az utcai demokrácia, úgy hívják, a demokráciának az ellentéte, ez az utcai demokrácia. A harmadik dolog, elkobzás, vagy úgy tetszik az elnökség meg, való megfosztás, a klán demokrácia, a klán elnökség, megszüntetése, tehát nagyon fontos az, hogy ez a ciklus újra ismétlődik. Nem akarok túlságosan markáns tipológiát kidolgozni, de észre kell venni, hogy egyfajta sorszerűség van a kirgész politikai események alakulásában. Az idegenes kormány ki akarja vezetni az országot ebből a fatális helyzetből, egy demokratikus helyzetet akar bevezetni, de ha úgy tetszik, rendkívüli intézkedésekkel kezdi ezt, mert ez egy ideiglenes kormány, Dekretumokat határoznak meg, felfüggesztik a parlament működését, és egy rendkívüli helyzetet vezetnek be, ha úgy tetszik, azon intézkedésekkel. Ismerjük ezt a csapatot, mert az Európai Unió Kirgizisztánnal folytatott párbeszédében én különleges megbízottja voltam Kirgizisztának, és rendszeresen találkoztam az ellenzékiekkel és a civil szervezetekkel, tehát a német követség segítségével, közvetítésével megismertük az illetékes kormány tagjait, amikor veszélyben voltak fizikailag is, akkor el kellett hagyjuk az országot annak idején. Tehát ismerjük ezeket az ellenzékeket még korábbról, tudjuk, hogy demokráciára törekednek, ez egy átmeneti állapot, de sürgősen fel kell lépni ebben a helyzetben. Ugyanakkor voltak feszültségek délen, Bakiev csapata körül, a feltételek kockázata teliek voltak a körülmények. Mit is tettünk akkor? Európai Unióként mi a többi szervezettel, nemzetközi szervezettel, amely aktívan részt vett az EBS-szel e és az ENSZ-szel együttműködve, három rendkívüli megbízott április elején, májusban és június elején együtt léptünk fel annak érdekében, hogy ne legyenek átfedések, ugyanazt az üzenetet közvetítsük, és hogy elérjük a legjobb hmm. eredményt a helyszínen. Az Európai Unió üzenete világos volt, ez volt az úgynevezett úti terv, vagy ütemterv, úti terv vissza a demokráciához. Az jogállamiság, és az alkotmányossághoz való visszatérés az ilyen súlyos katasztrofális tapasztalatokat követően. Felvettük a kapcsolatot óvatosan a hatóságokkal, a külügyminisztériummal, Kezelbejev kapcsán, informálisan meghívtuk, nem estünk bele abba a csapda, hogy elismerjük hivatalosan, stabilizálni szeretünk volna az országot az Európai Unió támogatta a Velencei Bizottság munkáját annak érdekében, hogy elindítsuk ennek az alkotmányozási folyamatnak a lehetőségeit. A kirgizisz parlamenti képviselők kapcsán ez egy A Velencei Bizottság igyekezett ahhoz hozzájárulni, hogy fejreállítsuk a jogállamiságot, 21 országban járt el egy a Velencei Bizottság, elősegítette ezt a folyamatot. Népszavazás lesz jövő vasárnap. Nos, így próbáltunk dolgozni, így dolgoztunk a mostani pillanatig, amikor is a drámai helyzet kialakult, június 10-e éjszakáján, amikor is a krízis második fázisába léptünk be. Mi történt június 10-en éjszaka? Több támadás, konfrontáció, az etnikai közösségek között délen. Ez a régió mm, már többször is válságos helyzetbe került. A különböző etnikai közösségek, riválisok közötti párbeszédet kívántuk elősegíteni, voltak áldozatok, de úgy tetszik, meg tudtuk valamennyire korlátozni, szabályozni tudtuk, ellenőrzésünk alá tudtuk vonni ezt a helyzetet a párbeszédnek köszönhetően. Nyilvánvalóan nem voltunk elég, eh, nem voltak elég éberek a biskekiek, mert a biskek eh, most eh, azzal foglalkozott, hogyan lehet az ideglenes kormány munkáját stabilizálni, a ö, biztonsági erők gyengeségének is betudható. Ez, ezt beismert az ideglenes kormány is. Otombájára asszony is elismerte ezt a gyengeséget, és az az igazság, hogy a Bakiev klán ö, kétség kívül hozzájut ehhez helyzet. Bakiev testvére ö, a szomszédos országban helyezkedett el, és ö, ugyanakkor fel kell tenni azt a kérdést, hogy ö, mit tesznek a bűnöző bandák, mert ö, egy olyan zónában vagyunk, Os, egy olyan város, amely a, a drogkereskedelem egyik központja, és annak érdekében, tehát igazából kihasználták a feszültséget, a biskeki kormány gyengeségét, ezek a bűnbanda hálózatok igazából újra szervezték saját maguk, illetve a korábbi főnök a maga javára, maga malmára hajtotta ezt a helyzetet, ezt tudni kell. A másik erő, amelyet nem szabad kizárni, a szélsőséges militánsok, iszlám militánsok szerepe is nagyon fontos, a régióban jellemzőek ezek, különböző neveik vannak ezeknek az iszlám harcosoknak, ezeket nem tudom mind felsorolni. Milyen kérdést teszünk fel ma? hogyan lehet a kormány legitimitását garantálni és az intézményekét. Ez a jelenlegi kirgész kormány szerepe. Mi nem dönthetünk hele helyette, mi elmondtuk az ajánlásainkat, mindent tőlünk telhetőt megtettünk, a jelenlegi kirgész hatóságok, a kirgész nép döntése ez, Utána jönnek majd ugye a választások megfigyelőkkel együtt, Törékeny ez a helyzet, az ODIR, az Európai Demokrácia és Emberi Jogi Megfigyelő Központ is fontos szerepet játszik majd, ami a közhatalmat illeti, az EBESZ-t, az EBESZ ugye nagyon is erősen van jelen Kirgizisztánban, nagyon fontos a, fegyver, a, a rendőrök támogatása és kapacitásépítése, nagyon fontos az egyensúly megteremtése, ami a határokat illeti. Emlékeztetett arra, hogy a menekültek kapcsán több mint eh, száz eh, menekült Üzbekisztánban menekült, üzbék származású nagyon szervezett módon lehetett az üzbék hatóságoknak fogadni a, ezeket a kirgizisztáni üzbék származású menekülteket. Persze a kapacitásaikat kimerítették már az üzbék hatóságok, ezért a nemzetközi ö, szervezetekhez fordultak, az Európai Unióhoz is, hogy segítsenek ebben a helyzetben, és reméljük, hogy a Kirgizisztánból a veszély a támadások elől menekülő emberek visszatérhessenek. Már beszélnek 30-30 ezer emberről, akik visszatérnek, ugye több száz ezer menekült el, ebből 30 valahány ezer kezd visszatérni haza Kirgizisztánba. Milyen bűncselekményeket követtek el eh, ebben a tömegmészállásban néhány nap alatt? Nos, eh, az igazságot el kell mondani, megfelelő eljárásokat be kell vezetni, meg kell vizsgálni a kormánynak, hogy mi történt, és a megbékélés nagyon fontos. Ezekben a drámai napokban kirgiz, bátor kirgízek elmentek, és a helyszínen tettek meg mindent. Ismailova, két, meg még egy, hogy még egy nagy nevek ezek a civil társadalomban, Kirgizisztánban, akik állandó kapcsolatban álltak velünk, és riasztottak bennünket. Végül, ami a segélyek szétosztását illeti. Van elegendő segély és segítség? Csak biztonságban kell tudni szétosztani ezt a segélyt. Vissza kell téríteni az országot a normális kerékvágásba, így lehet elérni a fő cél, tehát nagyon fontos, a házakat újjá kell építeni, ki kell békíteni az érintett közösségeket, mi az Európai Unió szerepe mindebben? Politikai, állandó párbeszéd eh, kialakítása a feladata, támogatni kell a demokráciához való visszatérésben az és hatóságokat, fontos a humanitárius segély, 5 eh, millióról van szó, hozzá kell tenni a már meglevő segélyhez, be kell avatkoznia 6 millió euró stabilitási eszközt fogunk bevetni, támogatni kell a választást is majd, a civil társadalom kezdeményezését, a szociális stabilizációt, a munka, a fiatal munkanélkülieket is támogatni kell, hiszen ők inkább a leginkább kaphatóak a destabilizációra. Nagyon fontos az ENSZ, az EBSZ e és a többi nemzetközi szervezet szeretek. Köszönöm szépen, elnök úr! Grazie, dottor Köszönöm, Morel úr! Péter képviselője a szó, ő az AFET előadója Tajikisztán témájában. Három perc. Köszönöm, elnök úr. És köszönöm Morello úrnak is ezt a világos, egyértelmű beszámolót. Egyetértek a diagnózissal, és sajnálatosnak tartom, hogy öt év vel az első hatalom átvétel után még rosszabb a helyzet, mint valaha. Tragédia ez az ország szempontjából. A menekültek száma pedig iszonyatos, és egyelőre csak romlik a helyzet, ha a nemzetközi közösség nem ö, lép föl dinamikusan és koordinált módon. Azzal is egyetértek, hogy a demokratikus változásokra szükség lenne. 2005 óta ígérik ezeket, de semmi nem lett belőlük. Nem az a benyomásom, mintha az állam működésében bármilyen változás történne, és ami a kontextust illeti, azok a változások, amelyeket most javasolnak, nem feltétlenül találkoznak az elvárásokkal. Kirgizisztánban, hogyha ez így megy tovább, akkor még távolabb kerül az ország a parlamenti demokráciától. Nem mindegy, hogy kik és mennyien vannak a szövetségeseink a demokratizálásban. Öt évvel ezelőtt talán alulbecsültük a helyzet súlyosságát Kirgizisztánban. Többet kellett volna tennünk. Most az Európai Unió is ö, próba előtt áll, kihívás előtt áll, mert a menekült ugye, kérdés megoldásában, a kibékítésben fontos szerepet játszhatna az Európai Unió nemzetközi közösségen belül és ami a jó kormányzást, a kormányzás minőséget illeti, itt is, mivel kisállamról van szó, külső segítségre lehet szükség, illetve a kormányzás nem megfelelőség az egész régiót destabilizálhatja. Tehát konkrétabban kéne ismernünk a helyzetet, hogy konkrétabban tudjunk fellépni. Köszönjük Péter Le úr, most Vigenin kolléga kap szót. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm Morel úrnak is az elmondottakat, és mindazt, amit tett eddig ebben az ügyben. Sajnos nem túl sok képviselő érdeklődik a téma iránt, pedig ez egy alapvető fontosságú kérdés a régió biztonsága szempontjából. Engedje meg, hogy feltegyek néhány kérdést a helyzet értékelésével kapcsolatban. Kirgizisztán és Üzbegisztán szerepét, illetően nagyjából ugyanazt gondoljuk, inkább most azon kéne elgondolkodnunk, hogy hogyan tudjuk támogatni a tanács, a bizottság erőfeszítéseit a probléma kezelésben. Hogyan látja? Elképzelhetőnek tartja, hogy hogy ennek a jelenlegi válságnak lehet hatása a régió egész biztonságára? Kiterjedhet a válság nagyobb területre? Aztán mit gondol arról, hogy a jelenlegi kirgiz kormány képes lesz a helyzetet uralni? Vagy pedig külső segítségre lesz ehhez szüksége? És ha ilyen, akkor esetleg felmerül egy nemzetközi igazság végrehajtási misszió odaküldése, nemzetközi rendőrség odaküldése. Melyek azok a következő lépések, amelyek potenciálisan felmerülnek? Hogy lehet a bűnösöket megbüntetni, a tömeggyilkosságok felbújtóit elfogni? Üzbegisztánban pedig ugye a humanitárius katasztrófát kell kezelni. Hogyan látja, képes lesz -e az üzbék kormány egy ekkora menekült tömeggel, ekkora menekült tömeget kezelni? Több százezer üzbék menekültről van szó, az információi szerint mennyire sikerül ezt a tömeget kezelni, és mit tud az EU esetleg tenni annak érdekében, hogy Üzbegisztán megbirkózzon ezzel a feladattal. Milyen gyorsan érhet el oda a segítség, és mi a konkrét helyzet a terepen. Sokféle információ ér el minket, bizonyára ön tudja leginkább, hogy mi a valós szám, a valós probléma mértéke mekkora. Köszönöm, Autala képviselő, három perc. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Bőven van tanulság ennek a történetnek számunkra. Biztos, hogy regionális megközelítésben kéne gondolkodnunk. Az üzbég, kazah és tadzsik, valamint kirgiz népeket közösen kéne vizsgálnunk, és a humanitárius katasztrófát pedig nyilván megint csak összefogott a fellépéssel lehetne enyhíteni. Tanulság továbbá az is számunkra, hogy bizonyára voltak jelei ennek az etnikai ö, válságnak már korábban is, és ezeket nem vettük észre. Miért nem? pedig ugye a feladatunk leginkább az ilyen konfliktusok megelőzése lenne. Emberi jogi aktivisták, akik a területen vannak, bizonyára felhívták a figyelmet a bajra. Hogyan lehetne kanalizálni ezeket az információkat és időben cselekedni alapjukon? Ma azt olvastam, hogy az Amnesty International a határok megnyitását követeli hogy Kirgizisztánból a menekültek kijöhessenek. Nem tudom, hogy ön erről mit gondol, és hogy az Európai Unió mit tehet ebben az ügyben. Hogyan lehetne rávenni az érintett és a környező országokat a határok azonnali megnyitására, és persze ezzel egy időben az erőszakos cselekmények megszüntetésére. Az ENSZ intézményekkel felvettük-e már a kapcsolatot a menekültek védelme ügyében? Ez a további kérdésem. Harmadsorban az Amnesty International felhívja figyelmet arra, hogy a szabad kormányoknak kutya kötelessége lenne az ENSZ szervezetekkel szorosan együttműködni és azonnal segíteni az ENSZ ö, menekültügyi biztonságának működését helyben. Ezek nyilvánvaló követelmények, ezek közül melyek mely területeken történt már előre mozdulás, és ön szerint az EU mit tehet a régió biztonságáért általában? Hogyan lehetne garantálni, hogy például jelen legyen a régióban egy állandó rendőri erő, amely hozzájárulhat az ilyen típusú konfliktusok elkerüléséhez. Köszönöm a képviselő. Angorakis képviselő, három perc. Köszönöm elnök úr. Először is én magam is szeretnék szeretném kifejezni, hogy mennyire sajnálatosnak tartom azt, hogy ilyen kevés időt szánunk egy ilyen tragikus és éles helyzetre. Három konkrét kérdésem van Morell úrhoz. A kirgizisztani probléma egyértelműen bizonyítja azt, amit nagyon régóta ismételgetek ebben a bizottságban amikor olyan helyzet alakul ki, ahol az imperialista erők harcolnak az energiáért, nem titok, Kirgizisztánban ott van az ENSZ, nem, ott van az Egyesült Államok elnézést, Oroszország is be akar lépni, Afganisztán ott van a közelben. Teljesen egyetértek az elnök úrral és Morellóral abban, hogy a helyzet a régióban már fönnálló stabilitást, instabilitást még súlyosabbá teheti. Most akkor átérek a három kérdésemre. Morel úr, véleménye szerint az kirgizisztáni etnikai harcoknak mi az oka? Miért alakultak ki ezek a harcok? Ön azt mondta, hogy volt ennek előzménye. De mi a tényleges probléma? Második kérdésem. A kirgizisztáni helyzet mennyiben kapcsolódik az afganisztáni instabilitáshoz? Amennyit hallottunk erről a kapcsolatva erről a helyzetről, az az általános vélemény, hogy Obama és a fegyveres erők ellentéte miatt is erősödtek ezek az események. Végül a közeljövőben választások lesznek. A választások eredményét hogyan lehet majd legalizálni, hiszen a lakosság valójában nem vesz részt és nem fog részt venni Végül pedig menekültekről kaptunk adatokat. Pontosan meg tudnám mondani, hogy hányan hagyták el az országot? És mindannyian vissza fognak térni. A nemzetközi sajtóban azt olvasom, hogy a menekültek közül sokan nem akarnak visszamenni, mert félnek, féltik az életüket. Úgyhogy lesznek olyanok, akik nem költöznek vissza, Üzbegisztánban maradnak, vagy esetleg tovább mennek Oroszországba. Mi a helyzet? Angurakis képviselő, köszönöm. Nikolaj képviselő, három perc. Mulțumesc, domnule președinte. Fără îndoială că situația din Kyrgyzstan era... Szépen. Kétség nem fér ahhoz, hogy a kirgiz helyzet előre vedíthető volt, hiszen egy egész történet, konfliktusok története, történelme jellemzi ezt a régiót. Sajnálatos módon figyelmen kívül hagytuk az Európai Unió részéről is ezt a potenciális konfliktusot. Azt szeretném megtudni, hogy középtávon szabályozható ez a helyzet, hiszen Oroszország habozik, nem biztos, hogy be akar avatkozni. Általában ez a szokás Oroszországnak, hogyha ezen régiót kell stabilizálni, akkor habozni szokott. Nos, jó lenne, ha stabilizációs erőről szólna egy döntés. Nem tudom, jónak tartja azt, hogyha az Európai Unió feltárna annak a lehetőségét, hogy ezeket a harci csapatokat, a battlegroupokat bevetni-e ebben a helyzetben. Ön hogy látja a déli részt, Os környékén, a déli régió helyzetét hogyan látja? Mert van olyan média, aki 800 ezer emberről beszél, mások 100 ezerről, a humanitárius helyzet azonban súlyos, és azonnali reakciót vár az Európai Uniótól. És azt hiszem, hogy a főképviselő úrnak van lehetősége arra, hogy láthatóbbá tegye az Európai Unió tettei során, ideértve azzal, hogy pénzügyi támogatást is nyújt. Utolsó kérdésem. Van-e arra vonatkozó információja, hogy hány áldozatról van szó? A kirgiz hadseregnek hányan estek áldozatul? A hivatalos források kevésbé ezenek vannak, akik 2000 halottról beszélnek. Köszönöm, Nikolaj képviselő. Megadom Morel úrnak a válaszadás lehetőségét, és kérem, hogy 10 percre korlátozza a választ. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselő urak és hölgyek, köszönöm szépen a kérdéseket, amelyek segítségével egy kicsit mélyebbre tudok hatolni a vitában, ebben a témában. És részletesebben tudom megvizsgálni ezt a helyzetet, amely helyzetben elég régóta találjuk magunkat. Ilyen volumenű, ilyen ö, hihetetlen ö, a Afegen a, kor, a üzbék határ mentén, ez egy mindig egy nagyon fontos átkelőhely volt, és nagyon érzékeny átkelőhely is volt ez a határ vidék, ugye a népesség vegyességének köszönhetően is ami az öntözést élet, illetve a duzzasztó gátakat. Nagyon fontos szerepe volt mindig is ennek a régiónak, és itt a feszültség potenciális, mind, potenciális mindig megvolt. Ugye Afganisztán szomszédsága sem mellékes tényező. Ami Péter úr kérdését illeti. Hogyan lehet az, hogy nincs egységes képe ennek az országnak. Kik a szövetségesek, kik azok, akik osztják a mi politikai nézetünket? Fogalmazunk világosan. Azt hiszem, hogy ugye nagy elvárásokkal néztek Európa felé, 92 óta francia nagykövet voltam Kirgizisztánban. Ez egy olyan ország volt, amely közép a Svájc akart lenni. Persze az ember sóhajtozik, amikor látja, hogy mi történik ma, de ez az ország egy kis nép, nagy szomszédok veszik körül, ez a kis ország akart egyfajta identitást találni. Segítő, segítségét fordultak Európához. Emlékszem a TACIS programra, ami itt is volt, meg ott is volt, próbálkoztak megoldást találni a számunkra távolinak, tehát a szomszédaink szomszédairól volt szó, kéna szomszédait, alig ismertük. Mit tehetünk? Igen, voltak műveleteink, voltak programjaink, de hát nem feleltek meg az elvárásoknak ezek. Ami a leginkább meglepő az az, hogy egyetlen egy ország az elejétől fogva nyitott Kirgizisztánban a nagykövetséget, most Teskentben, Kikisztánban, Kazasztánban is van több nagykövetség. Egy a Németországnak van teljes jogú nagykövetsége. A francia országot is képviselik, persze. Most teljes jogú nagykövetséget kíván felállítani. Franciaország kettő teljes jogú, nyugállású nagykövetség van Kégizisztánban. Vannak eh, projektmenedzsment csapatok több országból, de úgy tetszik, ez az ország, amely legközelebb érezte magát Európához, nem volt az az ország, amely a legtöbb európai képviselettel rendelkezik. Egy hosszú időszakban ezt meg tudtam eh, állapítani, és azt hiszem, hogy ennek vannak következményei arra közön, hogy mit tehetünk a helyszínen. Lépésenként, lépés a lépésre az Európai Unió, és sokszor adok példát, 300 ezer ember él a szegénységi küszöb környékén, akik minimális jövedelmet kapnak, és az Európai Unió tíz éve pénzügyi támogatást nyújt a szociális egyenlőtlenségek kiegyenlítésére. Ez a minimális jövedelem 300 ezer kéki számára, mi ezzel már azért sok mindent letettünk az asztalra, annak érdekében, hogy stabilizáljuk ezt az országot. Ez persze nem elég, de kín másnak van ilyen programja még rajtunk kívül, Kirgizisztánban. Csak azt szeretném elmondani, hogy progresszívan emelkedett az a kötelezettségvállalása Kirgizisztánban. Most már ez egy három és fél éve együttműködési megállapodás keretében tesszük ezt. Nem tudok persze mindenre kitérni. Azt szeretném elmondani, hogy mi felléptünk, volt elvárás, ami a kérdés középpontját illeti Péter úr kérdésének lényegét, két demokratikus elnöki demokrácia tapasztalattal, egyre inkább elnökibb, tehát az alkotmány nem egy parlamenti rendszer alkotmánya. Ezt a fogalmat azért használják, hogy megmutatják azt, hogy ők nem az klasszikus elnöki demokráciát, két kudarcot vallott elnöki demokráciát követően egy vegyes rendszert kívánnak bevezetni. Kiemelik, hogy parlamenti jellegű lesz ez a demokrácia. Ha megnézzük, ugye lesz még általános választás, nem mondhatjuk azt, hogy parlamenti rendszer van, ugye itt van az alkotmánytervezet, nem szabad a szavak csapdájába esnünk, nagyon fontos az, az alkotmány eh, projekt szempontjából, hogy egy megfelelően kiegyenlített, ellenőrzésen alapuló rendszer működjön. Ami a parlamenti orientáció értéke, mi az a következő, említettem. Ha úgy tetszik, az utcákra mennek ki a kirgizek, konfrontálódnak a különböző érdekcsoportok, politikai, szociális, családi, klán, regionális csoportok, és emiatt nem lehet stabilizálni a politikai vitát. És ha van egy hely, ahol stabilizálni lehetne a politikai vitát, ez egy parlament lenne. Tehát ezt a parlamenti megközelítést össze kell kötni a választási arányosságon alapuló választási rendszerrel. Ez a reform kulcsa, tehát egy megfelelő küszöbben, nemzeti listákkal, száz pártból kiemelnénk egy pár pártot, és ez lenne a reform lényege, amelyre eh, vonatkozóan mondjuk a véleményünket. Lesz ugye egy népszavazás, a kormány garantálni kívánja azt a lehetőséget, hogy az egész országban tudjanak szavazni, ez persze eh, ott van az ODIR, ott vannak egyéb európai és nemzetközi megfigyelő szervezetek. Ezt szeretem volna Petele úra reagálni. Ami Vigenin urat illeti, de Üzbegisztán szerepe és a menekültek kérdése. Fogalmazom világosan. Így válaszolok több kérdésre is. Úgy gondoljuk, hogy legalább 400 ezer ember vagy menekült, vagy az otthonából eltávozott akik átléptek a határon. Nagyon közel van az üzbék határ. Jalalabad és Os, ott vannak pár kilométerre az üzbék határtól, tehát ha könnyen át lehet menni. Ugyanaz a völgy, amelyet a határ ketté választ. Kicsit furcsa ez a határ. Három ország között oszik meg ez a völgy. Tajik, Kirgiz és üzbék völgy ez. 100-110 ezer menekültről beszélünk, akik átléptek a határon, idős emberek, asszonyok és gyermekek, a házaikat a férjekre, a férfiakra, a fiatalokra hagyták hátra, és üzbék származású emberekről van szó alapvetően. Mintegy tízezer ember van, százezer, a visszatérők része a ma reggel az illetékes hatóság úgy gondolja, hogy 35 ezer ember a 100 ezerből visszatért. Itt ugye különbséget kell tenni menekült és az otthonából eltávozottak között. Úgy tűnik, hogy 35 ezer ember tér lassan vissza. Tehát mintegy 100 ezer ember marad az üzbék oldalon, 300 ezer más otthonát elhagyni kényszerű ember az országon belül van, minél segíteni kell ezen, ezeknek az embereknek a helyzetén. Egészségügyi, közegészségügyi, élemezési, sürgőségi helyzet van. Garantáltuk azonban ezeknek az embereknek az ellátását, ott nemzetközi szervezetek és civil szervezetek azon dolgoznak, azt mondják nekem, és felvettem a kapcsolatot velük az elmúlt napokban, a menekültek eh, helyzete kielégítő. Andicson eh, az üzbék oldalon nagyon fontos kutszerepet játszik az eh, élemezésben és a segélyek kiosztásában. 2005-ben az UNICEF segítségével és egy más szervezet segítségével működött együtt egy üzbék civil szervezetet, megérkeznek a repülőgépek, normális körülmények között tudnak dolgozni, a civil szervezetek helyreállítható, ez egy nagyon fontos. Aztán a Vörös Kereszt is el tudja végezni munkáját. A Médecins Sans Frontières is, mások is ott vannak a helyszínen, tudnak dolgozni, az alapvető szükségleteket ki tudják elégíteni, meg vannak határozva a munkakörvények, együttműködünk, a, együttműködnek az érdekes hatóságokkal, mert az üzbék struktúrák működőképesek, és nincs fő probléma. Volt, amikor átmenetileg lezárták a határt, mert a fogadókészség a határaihoz ért, az, ami Üzbegisztánt illeti. A dolgok összetettebbek, mert a közhatóság nem igazán tudta irányítás alá helyezni a helyzetet. Ósban és Jalalabadban a kormányzat belvása szerint nem tudták a helyzetet kordában tartani. Az a feladat tehát, hogy Otumbájeve asszony elment a helyszínre, ő az ideglenes elnök, azt mondanám, hogy nagyon is bátor volt, mert kockázatot vállalt azzal, hogy odament. Elment a kórházakba, elment a városrészekbe, látogatást tett az elnök asszony, barikádokat építettek, ez önvédelem érdekében emelték fel ezeket a barikádokat, súlyos helyzetben, a barikádokat nagyjából le is szerelték, nem mindig tud a rendőrség elegendő mértékben. Ma Osban nyugodtan lehet menni, a buszok járnak, feszült a helyzet, nem azt mondom, hogy normális a helyzet, de a mindennapok visszatértek a normális kerek, kerékvágásba. A helyreállítás a fő szó, a kulcs szó, ki kell emelni, elnök úr, kiemeltem azt, amit ki kellett, ami a stabilizációs erőt illeti az európai jelenlétet. A biztonsági tanácsnak kell dönteni erről, lássuk Oroszország szerepét is. Politikai munkát tudunk végezni, humanitárius munkát tudunk végezni közvetlenül, ott támogatni tudjuk a helyszínen dolgozókat. Az EBESZ Bécsben fog rendőri megerősítésről döntést hozni. Ennyit tudtam elmondani. Köszönöm Morello úrnak. Még két kolléga kért szót, Gomez képviselő és Paleszki képviselő, két percet kapnak fejenként ha Morel úr is megengedi ezt, és itt tud velünk maradni délig. Nagykövet úr, megértettem azt, amit ön mondott, hogy úgy gondolja, hogy az EBESZ az, akinek be kell avatkoznia, úgy tetszik, vagy, vagy, vagy missziót ki kell dolgozni az obeznek. Az Európai Uniónak mit kell tennie? Nekünk nem kellene a BT-t arra kérni, hogy egy misszióról döntsön, egy biztonsági misszió felállításáról, amely az Európai Uniót is magába foglalná, és a régió országot, Orszor, Oroszországot. Én azt szeretném megkérdezni, hogy mit, mit gondolja azt, hogy Oroszország miért nem volt hajlandó, miért nem válaszolt, miért nem reagált arra a kérésre, amelyet a kirgiz elnökasszony tett segítséget kérvén. Ami Kínát illeti. Megértem, hogy Kína lezárta határait, amely persze problémákhoz vezet a kirgiz-kínai gazdasági kapcsolatok szempontjából is. Mit gondol Kínáról hosszú távon? Nem tudom, hogy találunk egy megoldást a kirgiz határok mentén. Ezeket a határokat megváltoztatták az elmúlt években, és eh, méghozzá Kína javára. Grazie. Köszönöm, Gomez asszony. Palecskis képviselő, kettő perc. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Meg szeretném kérdezni a véleményét a kirgizisztáni tragikus események kapcsán. Hogyan befolyásolhatják ezek az események a régió egészének a biztonságát? Közép-Ázsia és a szomszédországok, Kazaksztán, esetleg Üzbegisztán, Tajikisztán, Türkmenisztán sorsát. És mi a radikális iszlám szerepe a avargásokban és a régióban általában? Köszönöm, Paleskis képviselő. Morell úr, ön a válaszadás lehetősége. Nagyon gyorsan fogok reagálni ezekre a kérdésekre. Az EBESZ. Említettem már, hogy együttműködünk az ENSZ külön megbizotjával, Jencsa úrral. Jánkubis úr volt most Jencsa úr, aki a régióban eh, illetékes, Kajanov eh, nagykövettel, aki az EBSZ kirgiz válságkezelő megbizotja, és jó magam, Ashton asszony által rám ruházott mandátumom következtében. Három nappal a dráma után ültünk össze Biskekben, annak érdekében, hogy egyeztessünk. És ezt tesszük, egyeztetünk egyfolytában, tehát azt hiszem, hogy nagyon jó az interakció. Nem egyik vagy a másik, hanem mind a hárman együtt működünk együtt azon, hogy szétosztjuk a feladatokat, és el akarjuk kerülni azt, mert drámai lenne egyben a helyzetben, hogy átfedések legyenek, ugyanazt tennénk, ezt egymást zavarnánk, és nem szabad, hogy homályos üzeneteket fogalmazunk meg. Egységesen, világosan kell fogalmaznunk. Az üzeneteket konvergálni kell, hiszen ugyanazt az elemzést, ugyanazokat az információkat kapjuk, ugyanazt értjük. Mindenki felhasználja, és azokat a az eszközöket, amelyek rendelkezésre állnak. És effektíve jelenleg, ami a rendőri erőket illeti, a biztonságot, és azt, hogy az irányos kormány kezébe veszi a biztonsági erők felett irányítást, ezt mielőbb el kell érni, és az EBSZ-nek van ebben szerepe. Még tanulmányozzuk ezt, de már felmerült az ezekben a napokban, gyorsan fogunk eljárni, támogató erőket, mint egy több száz ember érkezne, 50 szakértő érkezne ezekkel a megerősítő csapatokkal. Tehát arról lenne szó, hogy a helyi rendőri erőket támogatnánk. Nem beavatkozni kívánnak az EBSZ e rendőri erők, hanem segítenék a helyi erőket. A csendőrség, a rendőrség, a biztonsági erők teljesen szétforgácsolódtak, és a dráma után nagy káosz alakult ki. Otombájeva asszony elismerte ezt. Úgy tűnik, hogy elveszítette a, a, az autoritását, elveszítette a, a vezető szerepét, nagyon sok ö, ö, csendőrt is megöltek az áprilisi dráma során, és hát ez nyilván ö, negatív hatással járt. Tehát, ö, tehát öm, az elhaz, biztosak erők összeszedése vagy rendbetételének támogatására ö, érkeznének az EBSZ e megerősítő erők, és az Európai Unió is ö, támogatná a helyi erőket ebben Oroszországgal kapcsolatban. Gomez asszony azt kérdezte, hogy Oroszország miért tartózkodott. Először is volt egy vita, akkor ezt éreztük persze a különbséget, amikor kollektív erőfeszítéssel a véres, brutális bosszúállás meg tudtuk előzni, lát, lát, mindent meg akartunk előzni, ami korábban megkövetkezett, és a polgárháború veszélyt is el akartuk kerülni. Bakijev elnök kapcsán, aki elment ugye Fehér Oroszországba, Lukashenko úr magatartását is ugye láttuk, és többen felhívták Bakiev urat úgymond úszítják Minskből arra, hogy konfrontálódjon a kékizerőkkel. Ami Otombajeva asszonyt illeti, a második válságot követően az etnikai konfliktus kirobbanását követően Oroszországhoz fordult, az volt ennek a logikája, az orosz logikámból megnézték a kollektív biztonsági szervezet, az ODKB oroszul. Itt van egyfajta logika a külső veszélyek, a külső fenyegetés esetén. Semmi sem szól arról a kollektív védelemnél, amikor belső veszélyről van szó. Volt eszmecsere, de Oroszország tartózkodott mindenfajta beavatkozástól a kollektív biztonság megőrzése kapcsán. Kínáról röviden, Kína nagyon diszkrét volt, diszkrét is továbbra is. Azt kell mondani, hogy április 7-e óta a tömegmozgalmakban voltak támadások a Bakiev család tagjai ellen, de bizonyos kínai boltok ellen is voltak támadások. Azért, mert frusztráltak voltak a legszegényebbek az országban, és ezek nagyon érzékeny pontok. Délen Kína nagyon is jelen van, saját állampolgáit kívánta megvédeni. 1300 kínait evakuáltak, ami azt mutatja, hogy mennyien vannak ott. Nem zárták le a kínai határt, hanem felfüggesztették a kereskedelmi vagy az árucserét, amely hozzájárult volna azonban ebben a, a völgyben. Ami az önkérdésre adott választ illeti, Paleckész úr, ami a régiót és a szomszédokat illeti, Kazaksztán különleges szerepet kívánt játszani szomszédként, Azért is, mert jelenleg az EBESZT elnökli Kazaksztán, és nyilvánvalóan fontos szereplő volt, ezt említettem is, a három külön megbízott közül az egyikük kazah, és mi igyekszünk erről is szólni. Kazasztán, amikor Kazasztán lezárt a határt, adott attól hogy ez a nép haragja átterjedhet a kazah határon. A kirgiz kazah határ azonban nagyon fontos mindkét ország élete szem, pontjából. Részlegesen újra nyitották, megnyitották a kazak határokat. Az ügyet még nem zárták le teljesen, nem szabályozták, ez egy érzékeny pont. Ugye szomszédként Uzbekisztánról már szóltam, a jelenlegi evolúcióról. A határ ellenőrzés alatt adják, az üzbék határ segíti befogadni menekülteket és visszatéríteni, úgymond a hazatérőket az üzbegek a saját határokon nem engedték meg az üzbék állampolgároknak, hogy elmenjenek a másik oldalra, hogy megvédjék Kirgizisztánban élő üzbék testvéreiket. Tehát nem akarták, hogy ez a konfliktus még jobban elharapozzék. Most ennyi a Kirgizisztán szomszédairól. Nyilvánvalóan tudjuk, hogy Tajikisztánon keresztül érkeznek olyan elemek, amelyek destabilizálják az országot, ezek szélsőséges mozgalmak képviselői, ahol a geria logikája működik, az üzbék iszlám, iszlamista mozgalmak, tadzsik mozgalmi tagok érkeztek, többször megpróbáltak belépni az országba. A drog útvonalán próbáltak belépni az országba, drog kontra fegyver, mozgalom elemeit képezik ezek. Ezek destabilizáló tevékenységek, amelyek a jelenlegi kormányok ellen irányulnak Tajikisztánban és Kirgizisztánban, és itt valóban válsághelyzet alakulhat ki. Én azt gondolom, hogy a szociális helyzet gyengesége Kirgizisztánban, a közhatóság, a kormány gyengesége, vagy az afgán konfliktus begyűrőződése, akár a drogkereskedemen keresztül, az ember tarthatna attól, hogy a konfliktus tovább alakul, vagy tovább halad. Mm, igen, törékeny a helyzet, Os és Jalalabad városai ezek azok a városok, ahol együtt kell működnünk, ahol dolgozni kell. A nemzetközi segély ott van a helyszínen. Ebben a nehéz helyzetben is beszélünk a újjáépítésről, a visszatérésről, a megbékélésről, mert így lehet megállítani a további ö, helyzet súlyosbosodását. Az Európai Unió a többiekkel, a szomszédországokkal, a nagypartnerekkel, a nemzetközi szervezetekkel együttműködik, betölti szerepét, az erőfeszítéseink az elmúlt években lehetővé tették azt, hogy ott legyünk a helyszínen, jobban, mint ha nem működtünk volna korábban is egyébként. Köszönöm szépen. Köszönöm, Morell úr. Letelt a rendelkezésünkre álló ideje, a mi időnk is letelt. Nagyon érdekes volt ez a megbeszélés. További információkat kaptunk erről a tragikus helyzetről, de néhány pozitív jelzésről is beszámolt nekünk. Köszönet, hogy eljött hozzunk, és Báktia Gulyam, üzbék nagykövetnek is köszönet, hogy eljött. Sajnos nem tudom megadni önnek a szót, de jelezték, hogy írásos fejezést fog átadni nekünk, amiben beszámol arról a nehéz helyzetről, ami az ön országában kialakult, amiatt mert 4-500 ezer menekült érkezett a szomszédos országból. Úgyhogy az ön fejezését is figyelembe fogjuk venni, amikor majd kialakítjuk, a, amennyiben lehetséges a megfelelő hozzáállásunkat ebben a humanitárius helyzetben. 5 perces szünet, ez követi a kibővített elnökségülés, mert úgy látom, hogy a fő párt koordinátorai nincsenek itt. 5 perc, és folytatjuk. Köszönöm.